Good afternoon. Jó napot kívánok mindenkinek. Megnyitom a szakbizottság ülését. Először is el kell fogadjuk a napi rendet. Úgy tudom, mindenki elfogadta. Vegyük az első napi rendi pontot akkor. Mert nem más, mint a május 7-i és május 8-i ülések jegyzőkönyvének elfogadása. Úgy értesültem, ezzel sincs gond, isten jóvá hagyjuk őket. Hármas napi rendi ponthoz érkeztünk, elnöki közlendők. Az első, hogy holnap máshol ülésezünk, mint ahogy ezt terveztük. Tehát holnap kedden délután átvonulunk az ASP az ASP 5G3-as terembe. Úgyhogy ennek szervezésbeli okai vannak. Aztán még egy bejelenteni való. A tanácsban való előrelépés a pénzügyi szolgáltatás témákban előlépés hiánya miatt a koordinátorok úgy döntöttek, hogy szublim kérdést terjesztenek be a tanács elé. Az firtatandó, miért nem történt előrelépés a pénzügyi szolgáltatási témadossziéban a tanács ülésén, és ezzel kapcsolatban több javaslatot is beterjesztünk majd. Tehát a kérdéses kapcsolódik majd két állás, egy-két állásfoglalás is melyek a júniusi plenáris napi rendjén lesznek. A tanácsnak benyújtandó szóbeli kérdést a plenáris előtt legalább három héttel kell beterjeszteni. A koordinátorok kell jóvá hagyják írásos eljárásban az ülést követően azonnal ezt. Sharon Bowes fogja az Econ Szabadságban nevében beterjeszteni ezt az anyagot. A kérdéstervezet tehát körbeadjuk a tagok között. Utolsó nem a statisztikai keret megállapodás triológusról szól. Május 16-án ülést, háromoldalú ülést tartottunk ebben a témában. Az első körben a szövegegészét tekintettük át, azt vizsgálandó, hol ütköznek a nézetei a parlamentnek és a tanácsnak. Az Eurostat és a Nemzeti Statisztikai Hivatalok vezetői az hát Commitment of Confidence tárgyában tanácskoztak, valamint az Eurostat felülvizsgálati eljárását tárgyalták, és amíg nyitváló kérdésekkel kell foglalkoznunk. A második triológus ülés ö, június harmadikán lesz majd következő napi rendi pontunkra tértünk. Podimatta asszony jelentéséhez kapcsolódó módosítók, melynek témája a pénzügyi tranzakciós adó területi létrehozandó megerősített együttműködés. Meg is adom a szót a jelentés szerzőjének, Podimata asszonynak. Köszönöm, elnök úr! szeretném megköszönni az árnyék előadóknak is meg a módosítók benyújtóinak munkájukat, és üdvözlöm az ECOSZOK véleményét is, amely múlt héten került abban a szervezetben elfogadásra. Palmieri úr, az a, a jelentéstevő, nagyon jó munkát végzett, és támogatta a mi álláspontunkat ebben a témában. Hadd szóljak most a módosítókról szóló tárgyalásunk menetéről. Először is szeretném eh, emlékeztetni önöket arra, hogy három évi intenzív munka után, amelyben az Európai Parlament vitte a vezető szerepet, nagyon közel jutottunk egy megállapodásra, mely 11 tagállamot ölelne fel a pénzügyi tranzakciós adó bevezetésében. Az Európai Parlament előre tette a napirendjében ezt a témát, és kulcs szerepet játszott abban, hogy meggyőzzük az Európai Bizottságot ezáltal az megváltoztatom álláspontját és jogalkotási javaslattal élt. Ezt sikerült elérni. Most érkeztünk egy kritikus szakaszhoz, mindannyian egy jól koordinált és intenzív lobbykampány tanúi lehetnünk, mely arra törekszik, hogy felhigítsa, felpuhítsa, vagy akár el is folytja, felfolytsa ezt a javaslatot. Ugyanak a stratégiának két aspektusát kell lássuk. Ugyanazt a célt szolgálja ez a két aspektus, és nagyon sok kivételt igyekeznek bevezetni, ezáltal kiskapukat teremtenének, helyettesítéseket, privilegizált elvánást követelnek egy sor esetben. Ezáltal az adó végrehajtásának hatékonyságát ásnák alá, és ez végül az egész FTT adórendszer bukásához vezetne. Az FTT tagállami végrehajtásának például jól mutatták ezt, például Svédországban hogyan lehet így alásni, kivesíteni felpuhítani, és végül el lehetetleníteni, lehetetleníteni ez ilyen adókat. Ez egy lassú halála volna az FTT-nek a gyors halál helyett. Szerintem az Európai Parlament az FTT bevezetésére irányuló törekvéseit nem lehet arra használni, hogy kivételeket teremtsünk. Mert ez abszolút inkoherens volna, és nem mostan a konzisztens a kitűzött céllel. Be kell vezessük az adót, és támogatnunk kell annak végrehajtását, és ellen kell álljunk annaknak a törekvések, amelyek egyfajta démonként festik, mint az ördögöt a falra ezt az adót. 150 módosítót nyújtottak be, legtöbbjüket néhány képviselő, és néhány nem résztvevő tagállam kivételeket is kér. Vannak olyan módosítók, amelyek legitim aggályokról szólnak. Az az álláspontuk, hogy ez utóbbiakkal foglalkozzunk, ám úgy, hogy ne ássuk alá az FTT széles körű célkitűzéseinek átfogó célt. ezek a célok pedig minden pénzügyi termékre, területre és intézményekre, hogy vonatkozzanak. Hadd legyek konkrétabb. A 102-es, 104-es, 106-os, 114-es módosító kivételeket kérnek a nyugdíjalapokra, azzal a magyarázattal, hogy ezek alásnák a jövedelmezőségét és a, a nyugdíjasok jövedelmeit. Szerintem a nyugdíjasokat nem bünteti a nyugdíjalapok megadóztatása. Sőt, épp ellenkezőleg. A nyugdíjalapok majd üzletmenetüket ehhez igazítják, és konzervatívabb befektetési stratégiát követnek majd, ami végső soron maguk a nyugdíjasok célját szolgálja, meg a gazdaság egészének javára válik. A nyugdíjalapok célja tudni lük, nem. Az, itt a cél az, hogy 20-30 éves megtérüléssel fektessenek be, és nem más. Aztán a állam 95-ös, 116 ös 117 ös pontok szólnak az állami ö, vagyon megadóztatásának kényes kérdéseiről. A primer és másodlagos államkötvény piacokra vonatkozó adók kérdése ez az elsődleges piac határozza meg ezen államad, állampapírok árfolyamát. Erre figyelemmel kell lennünk. Így aztán az elsődleges piacon kéne először érvényesülni, ami adómentes. Ugye az az elképzelés, hogy több befektető fordul az elsődleges piac felé, és így aztán valószínűleg lefelé fogja nyomni a finanszírozás árát ez hogy elsődleges piacra az FTT miatt lenne egyfajta hatá- az elsődleges piacnak len- piacon lenne egyfajta hatása, akkor a bizottság felbecsüli majd a helyzet gombolságát. Nos, az államkötvényekre vonatkozó adót a 11 tagállam között egy ö, harmadikusan kell elosztani, vagy szétosztani. Ezt a kérdést szerintem meg lehet oldani, ezt úgy kell megoldani, hogy a megfelelő elveket lépcsőzetesen érvényesít, érvényesítjük. Nos, ott vannak még a társasági kötvények. Ez a kérdésen kívül érzékeny, és kompromisszumként az a javaslatunk az árnyékjelentéstevőknek, hogy utaljunk a felülvizsgálati záradékban erre, illetve arra, hogy elképzelhető, hogy a bevételek nem megfelelően vannak szétosztva. Ezt mindenképpen figyelni kell. Egyébként pedig az is elképzelhető, hogy egy időszakos mentelmi záradékot is bevezetünk. Tíz módosítás arról szól, hogy az FTT-nek milyen a hatája, arról szól ez nagyjából, hogy ez a likviditásnak rosszat tesz a piac alakítói valójában saját szakállukra kereskednek, így aztán szerintem annak semmi értelme, hogy mentesítsük őket az FTT alól, hiszen nem közszolgáltatók profitot termel nekik a kereskedés. Hogyha kivonjuk őket a hatály alól, akkor a piacot alakító intézmények ezt kihasználhatták és adómentesen végezhetnék a kereskedelmi tevékenységet. Úgy vélem, hogy ez egyfajta joghézagot teremtene, amely mindenképpen piac torzító hatású lenne. Hogyha a piacot alakító szereplőket kivonnánk, akkor nyilvánvalóan a nagy frekvenciájú kereskedőkkel is tenni kéne valamit. A likviditással hat módosító foglalkozik, és ez kapcsolódik az intergroup tranzakciókhoz is, erről tíz módosító szól, és hogyha jól értem, ott az a legfőbb kérdés, hogy a, CO, a COD4 és a CARR által bevezetett követelményeknek való megfelelés költségei jelentenek problémát. A likviditási kezeléssel kapcsolatos módosításoknak örülünk, és a garanciákkal rendelkező biztos hitelek jelentenék a megoldás. Én azt mondanám, hogy a röv, hogy a három hónapig tartó ö, tranzakciók esetében 0,03 század százalék lenne a ö, kamatlába 0,1 helyett, ami mindenképpen jó tenne a piacnak is. a 6 trilliós repópiac 17%-a általában egyik napról a másikra történő műveletek teszik ki, és ez mindenképpen jót tenne a nyugdíjalapoknak is, amelyek gyakran repótranzakcióban vesznek részt, anélkül, hogy túlságosan nagy kockázatot vállalnának. Most más módosítókra szeretnék rátérni amelyekkel kapcsolatban vannak Fentartásunk 38-as, ott már Karas és Szirpa Piatikainen a szerzők. Az elmúlt években bevezetett bankadók felülvizsgálatáról szól ez, hiszen nagyon fontos, hogy az uniós jog szabályaival ezeket, ezek összeegyeztethetők lennének. A 97-esben Markus Ferber a nem pénzügyi intézetek kérdését veti fel. Ez az adót, ezt az adót alapvetően a pénzügyi ágazatra vetnénk ki, és meg kell bizonyosodnunk arról, hogy a reálgazdaságra ennek nem igazán vannak mellékhatásai. Egy olyan kompromisszumos módosítunk lenne, amely csak a spekulációkban résztvevő nem pénzintézetek re vonatkozna. Az 52-es módosítót eh, is tudom, tudom eh, támogatni, Karasz Pallon és Pietikanyon a szerzők. Az OTC tranzakciókról van szó. 74-es és 79-es módosító. A Currency Spot Transactions kérdése, az azonnali devizaműveletekről van szó, ezeknek a spekulatív voltáról. Knute úr, a 94-es és a 149-es, az áru, tőzs, árutősdén történő túlságos spekuláció kérdése, ezt is nagyon konstruktívnak, ezeket is nagyon konstruktívnak tartom. Most a saját források kérdésére térnék rá, és ez az utolsó mondanom. Ott már Goresz és Jean-Paul Beszed a 29-es és a 31-es módosítóban arra utalnak, hogy az FTT-ből származó beruházás, bevételt saját forrásra is föl lehet, saját forrásként is föl lehetne használni, és én ezt az elképzelést végül is elfogadhatónak tartom. Nem tudom, hogy ez mennyire megoldható. Úgy tűnik, hogy az itt a gond, hogy vannak olyan tagállamok, hogy külön kell választani az euró és nem euróba zónába tört, tartozó országokat. Szerintem mind a 27 tagállamra kell ezt vonatkoztatni, hiszen mindegyik részt vesz az FTT-ben. Még egy gondolat, elnök úr. Legtöbben egyetértettünk abban, hogy a pénzügyi ágazat, ágazat nincs eléggé megadóztatva, és az FTT egyik lényege, hogy ezt az egyensúlytalanságot kiigazítsa. Lehet, hogy lesznek majd negatív mellékhatásai az FTT-nek, de nagyon széles hatáskörű ez, a, ez a, az adó. És hadd mondjam el még azt, hogy az Európai Parlament nem társ, társ jogalkotó ebben a kérdésben, de nagyon fontos politikai szempontból a véleményünk hogyha engedünk a különböző ha nem engedünk a különböző lobbiknak a mentesítésekről, akkor egyértelmű üzenetet küldünk a tanácsnak, azt mondjuk nekik, hogy ugyanolyan konzisztensen kell bánni ezzel a kérdéssel, mint ahogy ezt mi is tettük. Elnök, köszönöm szépen, Podimata asszony. Nem halljuk az elnököt, mikrofon nélküli a hozzászólás. Ja, Herr, Herr Vorsitzender, äh, Frau Berichterstatterin. Köszönöm a szót, elnök úr. Elnök úr, előadó asszony. Nagyon sajnálom, hogy mindennel nem tudok egyetérteni, amit hallottam. Nagyon egyszerű oka van ennek. Azzal egyetértek, hogy a parlamentben a többség támogatja a pénzügyi tranzakciós adót. és a tanácsban valószínűleg a parlament nélkül nem lett volna megállapodás a megerősített együttműködés nélkül. De úgy gondolom, hogy pillanatnyilag itt a parlamenten belül a többség szerint a jelenlegi formájában a tranzakciós adó nem éri el azt a célt, amit szeretnénk. Véleményem szerint a jelenlegi javaslat nem annyira fenntartható ö, tranzakciós adót ö, tartalmaz, inkább valamilyen nemzeti közbeszerzési ö, intézkedést az európai adó keretén belül. Az előadó nagyon helyesen elmondta, hogy nem együtt döntésről van szó, úgyhogy egyértelműen meg kell fogalmaznunk, hogy a javaslattal kapcsolatban mi a véleményünk. A 11-ek pedig csak azért egyeztek meg, mert nagy volt a kihívás. Abból indultunk ki, hogy fenntartható, átfogó célt kell elérnünk, és azt mondtuk, hogy mi 11-ek támogatjuk a pénzügyi tranzakciós adót, mégpedig akkor, ha ha az ebből származó bevétel a saját költségvetésünkbe kerül részben az EU költségvetésbe, de aztán a tagdíjak miatt levonásokat eszközölhetünk, és minden egyes tagállam ö, saját maga növelheti az adót. Ez pedig azt jelenti, hogy a szükséges intézkedésekhez, vagy a globális Marshall tervhez, mert voltak olyanok, akik a szegénység elleni harcról beszéltek, vagy a fiatalok munkanélküliségéről, vagy a saját forrásokról. De pillanatilag most egy ezek közül semmit nem tudunk elérni. Egy fillére sem lesz több, a jövőbeli fenntartható fókuszált projektekre mindenkinek a saját forrásaira kell támaszkodnia, és egy fillére se lesz több. A tagdíjakból történő megtakarításokból gyakorlatilag a tagállamoknak nem nagyon van manőverezési lehetőségük. A kiskapu ugyanis szélesre van tárva a tagállamok előtt, hogy a megadott százalékos értéken túllépjenek. Úgyhogy úgy gondolom, hogy politikai szempontból szükséges ezt a százalékos értéket állandónak tartani. És az Európai Unió szempontjából erre figyelni kell, nem szabad csökkenteni a százalékos értéket, és minden tagállamban állandónak kell lennie. Különben az európai adó még inkább torzítja majd a versenyt azok között, akik részt vesznek benne, illetve azok között, akik nem. Úgyhogy nem hiszem, hogy a javasolt kompromisszumban ez kellőképpen figyelembe vételre került. Most nyilván nem akarjuk egymást bántani, de én úgy értelmezem, hogy mindenki, aki a kivételt támogatja, ellenzi a javaslatot. De ugyanakkor Köszönöm, hogy ezt elfogadták, mert egyetértünk ebben. Ezzel az adóval végül is a jelenlegi pénzpiaci szabályozástól nem tekinthetünk el. Ha ezt a piaci szabályozást vesszük, és azt mondjuk, hogy nem áshatjuk alá, akkor már is problémát jelent az intergroup tranzakciók különböző értelmezése. Ugyanis ezek nem igazán tranzakciók, csak a csoportokon belüli átirányítások. Miért is említettem a market maker-t, mint kivételt? Mert nagyon sok országban kivételt jelentenek, Olaszországban például, és Podimata asszonynak igaza van, Tényleg különbséget kell tennünk a likviditás szempontjából fontos mar, úgynevezett market maker között a tőzsdén, mert egyébként gyakorlatilag azokra a tranzakciókra kell koncentrálnunk, amelyek gyakorta fordulnak elő, illetve koncentrálnunk kell a ö, nyugdíjalapokra. Sokan arról beszélnek, hogy alulról felfelé kellene építkeznünk, mert a legutóbbi meghallgatáson egyértelműen elhangzott, hogy Hollandiával nem lehet megállapodni, tehát ez 11 mínusz 1-et jelent. Abban az esetben, hogyha a nyugdíj alapok nem ö, kerülnek más elbánásmód alá tekintettel a válságra. Tehát fenntartható megoldásra kell koncentrálnunk, egyébként nem szabad beleegyeznünk. Véleményünk során figyelembe kell ezt venni, nevezetesen, hogy mi a különbség az ideális megoldás és a jelenlegi javaslat között ugyanis a jelenlegi kompromisszum nem olyan kompromisszum, amely legalábbis az én frakciómban a többség támogatását élvezi. Hollandia nincs benne a 11 tagállamban. Podimat azt, hogy mondja, elnök. Igen, de talán majd a végén kérem. Köszönjük szépen, Podimat azt, hogy most a liberálisok nevébe Tremosza úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, ahogy az elmúlt videó alkalmával már, el, már kifejtettem a véleményet az FTT-ről, tehát elég furcsa liberális vagyok, mert én egyetértek személy szerint az FTT-vel. Nem ért velem ugyan egyet a frakció összes tagja, de az elmúlt vita alkalmával már elmondtam, hogy liberálisként féltem attól, hogy féltem attól, hogy a nyugdíjrendszerre milyen hatásai lesznek ennek. Épp pontosan ezért nyújtottam be különböző módosítókat. Egyetértek ott már Karasszal abban, hogy bizonyos, hogyha, hogyha bizonyos kivételeket vagy mentelmi, vagy mentesítéseket támogatunk, az nem jelenti azt, hogy az egész FTT ellen vagyunk. A lényeg az, hogy ne legyen negatív hatása, illetve meg kell nézni, hogy milyen haszna lesz ennek, tehát milyen adóbevételt generál. Ami a módosítókat illeti, először is hadd mondjam el azt, hogy többet vártam a jelentés tevőtől, tehát több kompromisszumot, csak három oldalt kaptunk. Jobban örültem volna annak, hogyha több kérdésben meg tudunk egyezni. Én az összes olyan módosítót támogatni fogom, amelyeknek az a célja, hogy az FTT demokratikus jellegét megerősítse. Például arra kérjük a bizottságot, hogy egyfajta hatás, egy ex ante és egy ex post hatás ellenzést készítsen. Valószínűleg az összes liberális egyetért velem, én személy szerint ezeket támogatni tudom. Hogyha ha már szükség van az FTT-re, ha már ezt bevezetjük, akkor tudnunk kell, hogy mire lehet számítani, és aztán ezt utólag is meg tudjuk vizsgálni az FTT bizottságban azoknak a tagállamoknak is részt kell venni, akik nem vezetik ezt be. Az Európai Parlament számára én is nagyobb hatásköröket kérek, amint a dele, ahogy a delegált aktusokban jobban részt vegyenek. Számomra az államadóság kérdése olyan, amiből nem tudok, nem tudok engedni, nem tudom, hogy az FTT-t a másodlagos piacra is kell alkalmazni. Ezzel kapcsolatban plusz információt szeretnék a jelentéstevőtől vagy a bizottságtól. Lehet, hogy az FTT arra kényszeríti majd az, e- az európai kormányokat, hogy függőbbek legyenek az EKB-tól hogyha másodlagos piacra is rángedjük az FTT-t, akkor elképzelhető, hogy ezzel a hatással jár majd mindez, tehát hogy a tagállamok, a kormányok EKB függők lesznek, vagy függőbbek lennek, és ez nyilván nem egy szándékos hatás. Aztán a regionális adósságot is úgy kéne, úgy kéne kezelni, mint az államadóságot, különben az egyfajta politikai diszkrimináció lenne. Egy másik dolog, amivel nem tudok engedni, ez a, ez a nyugdíjalapok kérdése. Tavaly született erről egy jelentés, és ebben is azt mondtam, hogy ezeket az alapokat ki kell innen venni. Aztán a különböző nyugdíj, megtakarítások, szerintem ezeket se kéne megadóztatni. a repo piacról, illetve a piac alakítóiról plusz információra lenne szükség további tájékoztatásra, mert hát amit olvastam, az alapján, és ami, amennyiben egyeztettem a piaci szereplőkkel, nagyon aggódnak, hogy ha, hogyha nem vonjuk ki a repo piacot és a piac alakítóit, akkor annak súlyos hatásai lehetnek. elvben nem zárom ki, hogy őket kivegyük a hatája alól, de szeretném hallani a jelentéstevő és mások véleményét, hiszen a frakciámon belül is eltérő vélemények vannak ezzel kapcsolatban. Hogyha a francia és az olasz példát követjük, ugye ott vannak tagállami adók is, ők például a KKV-kat felmentik, ezeket mi is alkalmazhatnánk európai szinten. Még egy dolog, vannak olyan módosítók is, amelyekkel nem tudok egyet érteni. Például a letelepedés fontossága, tehát hogy ez előbbre való-e, mint bármi más elnézést a kollégámtól, nem tudok vele érteni. illetve az alternatív alapok, a hedge fundok kérdését sem tudjuk elfogadni, és gondoljuk arra, hogy ebből milyen bevételeink lesznek. Elnök, köszönöm szépen, Tremosza úr, most pedig a zöldek nevében Beszek úr következik, aki Philip Lambert nevében fog, hozzá, fog hozzászólni. Köszönöm, elnök úr, a szót. Azt szeretném mondani, hogy egyetértek és egyetértünk Fodimata asszony véleményével. Minden aggájával. Ugyanis a kritikus pillanattal foglalkozunk most a vita során a pénzügyi tranzakciós adó témájában. Teljesen normális dolog, hogy az érintettek visszatérnek hozzánk, és elmondják fenntartásaikat. Azonban itt most nem ö, szakmai pontosításokról van szó, hanem visszatérve Podimata asszony szavaihoz, egy kampányjal állunk szemben, amelynek egyértelmű célja, hogy ne járjon sikerrel a pénzügyi tranzakciós adó. Nos, ez a nyomás óriási. Egyrészt a tagállamoktól, illetve magától az ágazatóról tól származik. Láttuk a Bundesbank elnökét is, ahogy kiállt a, ennek az adónak az elvei ellen, és tényleg van valós politikai probléma is, amelyel szembe kell néznünk. Ha legitim az, hogy a bankágazat megvédje érdekeit, még akkor is, hogyha szerintünk jelentősen túloznak azzal kapcsolatban, hogy milyen veszélyeket jelent és milyen kockázatokat ez az adó, azért nem szabad elfelejtkezni arról sem, hogy a bankágazatot azért jelentősen támogatták. Sőt, voltak olyanok, amelyeket a az államok és az Európai Unió szolidaritása mentett meg. Úgyhogy talán nem kell emlékeztetnünk arra, hogy mindez az államadóságok kárára történt minden egyes tagállamban. És hát teljesen normális dolog, hogy ma, amikor még mindig többsíkú válsággal kell szembenéznünk, hogy a bank ágazattól azt kérjük, amely, ahol tényleg alig van adó, ahogy ezt ön is megjegyezte, előadóasszony, hogy igenis részt vegyenek a közös érdekek érvényesítésében. Úgyhogy fenn kell tartanunk ezt az ambiciózus célt, amelyet a szakbizottság kitűzött maga elé, és amelyek a kompromisszumos módosítóindítványokban indítványokban megfogalmazódtak, és amelyeknek az a célja, amely egyértelműen tükröződik a kompromisszumos módosítóindítványaiban, asszonyom, Nevezetesen, hogy a pénzügyi tranzakciós adó minden egyes termékre ö, ö, kihat, és minden érintetre, beleértve a nyugdíjalapokat is. Nos, ez már aztán tényleg politikai jellegű kérdés, túllépve a szakmai részen és a megvalósíthatóságon, azt gondolom, és felhívnám a figyelmüket is, kedves kollégák, arra, hogy a pénzügyi tranzakciós adó rendkívül fontos és pozitív eleme lehet a népek az európai elképzeléshez való közelebb hozásához. Rendkívül szimbolikus, de több, mint szimbolikus, mert pénzt is hoz a házhoz, és az európai választások előestéjén, amelyek hát eléggé nehéznek bizonyulnak az európai projekt úttörői számára legyenek bármilyen politikai családtagjai, eléggé nagy kár lenne, hogyha az Európai Parlament és az Európai Unió olyan üzenetet közvetítene, hogy visszakozik ebből a csatából, ami pedig már évtizedek óta aktuális. Nos, végül, és visszatérve arra, amit előadóasszonyunk felvetett az adó kapcsán, amely gyakorlatilag az európai költségvetés saját forrásait finanszírozná a nemzeti ö, hozzájárulásokon túl, ezeket nem kiváltaná. Beadtunk egy olyan jellegű módosító indítványt, amely hasonló Kárász úréhoz, nagyon örülünk ennek. Ezen cél feltartása érdekében Keresz úr, ön legalább egy százalékot javasol, ezt teljes mértékben megvithathatónak tartjuk. Ö, odafigyeltem Podimata asszony az önérveire is, ön elfben ezt elfogadja, de felvetett egy valós nehézséget. Itt logikai kérdésről van szó, ami a parlamentünket illeti, a költségvetési csatát nem vezet, vihettük végig, hiszen mindannyiuknak az a célja, hogy növeljük az európai költségvetést, és amikor egy új forrás jelentkezik, jogos forrás, akkor egyszer hátat fordítanánk ennek. Persze még a megfogalmazásról meg vitatkoznunk kell, de mi szeretnénk, hogyha saját forrás lenne, mint cél ez a tranzakciós adó. Köszönöm. Köszönöm szépen, Veszek úr. Most pedig az ECR nevében Starsek úrnak adom meg a szót. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen. Hölgyeim és uraim! Amikor a vitát hallgatom a tranzakciós adó az FTT tárgyában. Érdekes. Figyelemmel kísérni, hogyan bontakozik ki az önök hozzáállása ehhez az adóhoz. A konzervatív frakció, mely részéről árnyék előadóként működöm közre a témában, nem terjesztettünk be módosítót, mert a mi álláspontunk az FTT-vel kapcsolatban konzisztens, stabil és változatlan. Abban áll tudnék, hogy elutasítjuk az egészet alapvető elvi okoknál fogva. Úgyhogy nem kell megismételnem erre vonatkozó érveinket, hiszen ezek ismeretesek és változatlanok. Körültekintően végigolvastam mind a 150 körüli módosítót, és hozzászólásaimat két módosító csoportra korlátoznám, két halmazra bontom ezeket. Az egyik arról szól, milyen okai vannak, miket, amelyekkel egyetértünk, az a, azok az érvek, amelyek az, a, az elfogadás mellett szólnak, a másik meg az elutasítások mellett. Mi támogatjuk az összes olyan módosítót, 21, 22, 23 24-es is ilyenek, amelyek azt követelik, hogy utasítsuk el az egész javaslatot. Ez egybeesik a mi álláspontunkkal, ahogy az imént taglaltam, és ez, ez mindig változatlan volt részünkről. Aztán támogatjuk az összes olyan módosítót, amelyek a ne negatív teret területen kívüli hatásokra mutatnak rá. Nézetem szerint a területen kívüliség kockázata éppen az egyik legfőbb gyengesége az egész projektnek. A harmadik dolog, egyetértünk azzal az állásponttal, hogy az Európai Bizottság egy átfogó hatásvizsgálatot és költséghatékonysági jellemzést kellene, hogy végezzem, annak érdekében, hogy az összes megerősített együttműködés a hatásköröket, a jogokat és a tagállamok kötelezettségét tiszteletben tartja, mármint azokét, amelyek kimaradnak ebből a projektből. És az utolsó módosító csoport, amelyet készek vagyunk támogatni. Nos, támogatunk minden olyan véleményt, amely azt kéri, hogy a bizottság világosan bizonyítsa be, hogy az FTT nem fogja torzítani a belső piacot, sem pedig a társadalmi és a területi kohézió céljait nem sérti majd. Aztán az elutasítás, illetve annak okai. Elutasítanánk minden olyan módosítót, melyek az FTT-t olyan eszköznek tekintik, amely ösztönözni gazdasági növekedést. Mi ezekkel nem értünk egyet, a tapasztalat alapján ilyen adók, a múltbeli tapasztalatai azt mutatják, hogy azok negatív hatással bírnak a gazdasági növekedésre is, meg a munkahelyteremtésre is. Aztán nem támogatjuk azokat a módosítókat, amelyek az FTT-t egy jövőbeli európai saját forrásnak tekintenék. Néhány perccel ezelőtt elmetették többen ezt az aspekt, lehetséges aspektusát az adónak. Mi ezzel nem értünk egyet. Meg nem értünk egyet sem az FTT globális bevezetésének eredményeivel, vázolt eredményeivel sem. Sőt, úgy gondoljuk, hogy az FTT globális adóként való felvázolása nem realista elképzelés. A G20 szintjén nem fog ez elfogadást nyerni. Köszönöm szépen, Strezsek úr, most a KUL nevében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 meleg szívvel tudjuk támogatni az FTT-t, a tranzakciós adót, véleményünk szerint azonban túlságosan limitált ennek az alkalmazása, és talán kicsit későn is vezetnénk be. Nos, sajnálatos módon no, nem tudjuk újraírni a történelmet, a pénzügyi ágazatnak nagyon egyértelmű és nyilvánvaló hibái vannak, Egyértelmű az is, hogy mennyiben volt bűnös a pénzügyi ágazat a válság kialakulásában. Hogyha ezt nem vezetjük be, az, ezt az FTT-t, akkor tovább is, továbbra is mélyülni fog a válság. Úgy vélem, hogy azért is súlyosbodik a válság, mert nem léptünk fel konkrét intézkedésekkel, amelyek megfordították volna a tendenciákat, és amelyek és sajnálatos módon a különböző pénzügyi piacok ugyanúgy működnek tovább, mint hogyha mi sem történt volna. Pedig a válság továbbra is súlyosbodik. Alapvetően itt politikai kérdésről van szó. Nos, az itt a probléma, hogy túlságosan későn lépünk fel. Elviekben egyetértek, a jelentéstevő javaslatainak legnagyobb részével, van egy-két eltérés a mi véleményünk, illetve az ő vélemények között. Nyilván tudunk erről még beszélni. Most egy ilyen kérdésre szeretnék most rátérni. Úgy, véle, úgy véljük, hogy ezt a, ez az adó nem lehet 0,1%-nál kisebb. Ugye vannak olyan javaslatok, hogy 0,05 és 0,1% között kéne ennek elhelyezkednie, pedig ez túlságosan alacsony. Úgy véljük, hogy ezzel kapcsolatban nagyon nehéz, a meg, nagyon nehéz lesz majd megegyezni. Nos, egyetértünk tehát a jelentéstevővel, Nem nagyon tudunk egyetérteni tehát a különböző felmentésekkel, kivételekkel szerintünk mindenfajta pénzügyi piacra alkalmazni kell ezt. Nem, nem kell nem kell arról a distinkcióról beszélni, hogy itt spekulatív vagy nem spekulatív piacokról van szó, szerintem mindenkire vonatkoztatni kell az FTT-t. Szerintem ez az igazi vízválasztó hogy valami spekulatív piac-e, avagy nem, és hogyha valami spekulatív piac, akkor a különböző pénzügyi termékektől függetlenül mindig meg kell adóztatni. Még egy téma, még egy gondolat. Ennek az adónak, ugye ez az egyik lehetséges célja, hogy az Európai Unió költségvetésébe bevegyük, tehát saját erőforrás, saját forrásként kezeljük. A parlamentnek mindenképpen ki kell, hogy ki kell dolgozni a saját álláspontját ezzel kapcsolatban. Olyan adóra van tehát szükség, amely erősíti az Európai Unió költségvetését. Az új pénzügyi, több éves pénzügyi keret 2014-2020 kérdése továbbra is függőben van. Szeretnénk, hogyha a pénzügyi tranzakciós adó segíteni ennek a vitának a kimenetelét. 30-35 milliárd euró pluszról lenne itt szó, amely esetleg bekerülne az Európai Uniós költségvetésbe. Hát ne felejtjük el, hogy a szociális pillér vagy a munkahelyteremtés kérdése igencsak megingott a válság miatt, ezt lehetne talán segíteni. Van itt még egy téma, amiről nem beszéltünk. Nos, néhány módosítót beterjesztettem, mert úgy gondolom, hogy az adó elkerülés, vagy az adó csalás kérdésében fel kell lépnünk. Ugye az Ugye elvekben minden egyes tagállamnak saját magának kell meghatározni azt, hogy milyen módon lépnek fel az adócsalás ellen, hogyan kívánják ezt megelőzni. Nos, hogyha mindezt a tagállamokra hagyjuk, akkor szerintem nyilvánvalóan semmi nem fog történni. Vannak olyan tagállamok, amelyek egyfajta közös fellépésben vesznek részt, és itt lehetőség van arra, hogy hatékonyak legyenek. Hogyha a tagállamokra hagyjuk ezt, és nem tesznek semmit, akkor valószínűleg azzal fogunk léptennyomon találkozni, hogy az adócsalás és az adó elkerülés bevált gyakorlat. Elég csak a múlt heti tanácsi ülésre gondolnunk. Egyértelmű és egyértelmű és bátor döntéseket kéne most hozni a tagállamoknak, és ebből semmi sem valósul meg. Tehát mindenképpen foglalkozni kell ezzel a kérdéssel, nem lehet ölbetett kézzel, ölbetett kézzel ülni. Egyébként pedig egyet tudok érteni a jelentéstevő leg, leg, legtöbb javaslatával. Köszönöm, elnök Koszeres Luling Klintz Ferreira Giol és Ferber kollégák kértek szót, hogyha valaki más is hozzá kíván még szólni, akkor kérem jelezze. Gosszesz úr az első. Merci, monsieur président. Köszönöm, elnök úr, a szót. Kedves kollégák! Először is azt szeretném elmondani, hogy egyetértek ott már Kárásszal az elveket, illetve a szakmai kérdéseket illetően. De azt gondolom, hogy ma föl kell egymásnak tennünk egy kérdést – itt most nem arról van szó, hogy hátat akarunk fordítani a, tra- a tranzakciós adónak, hanem reálisan elemezzük a helyzetet. Amikor bevezetünk egy adót, akkor nem romantikusan, sem erkölcsösen járunk el. Az adóelkerüléssel kapcsolatban is ezt mondtam a múltkor, hiszen az adózás arról szól, hogy az államok, a, az állami szervek olyan bevételre tegyenek szert, amelyel ki, kiadásaikat fedezhetik. Először is hatékonynak, pragmatikusnak kell lennünk. Ugyanakkor, amikor közelről megvizsgáljuk a számokat, a következményeket, azt tapasztaljuk, hogy van egy csomó olyan dolog, amelyre nem gondolt sem a bizottság, sem mások, amikor is beindult ennek az adónak az elképzelése. Pedig az elve egyszerű, és azt mondtuk, hogy legyen több tranzakción adó, ennek bizonyos erkölcsi hatása is van, még akkor is, hogyha nem ez a cél ezzel, és ugyanakkor ö, alacsony ö, százalékos értékű bevétele teszünk szét. És nagyon sokan jónak tartottuk ezt az elvet, és támogattuk. Ma azonban az a kérdés, hogy amikor a részleteket vizsgáljuk meg, hogy tudjuk, hogy végül is hova vezet mindez. Először is én nem akarok itt semmiféle büntetést bevezetni, hogy, mert hogy ezt meg azt csinálták, most meg akarjuk büntetni őket. Nem, nem, nem. A szabályozás már megtörtént, javult a helyzet, úgyhogy nem büntetésről van itt szó. A második dolog, a saját források az európai költségvetés vonatkozásában. Nem, mi nem ezt akarjuk, mert mindenki nemzeti szinten megteszi, amit kell, hogy kiegészítő források álljanak rendelkezésre. Ha valamik szükség van rá, más forrásokat is megtalálunk, mert gyakorlatilag ez hosszú távon, középtávon semmi változást nem jelentene. A kérdés azonban az, hogy lesz-e kell rossz gazdasági eredményt kiváltó hatása ennek az adónak, mert ugye a kérdés az, hogy mi lesz a gazdasági tevékenységgel. Az adó alap eltűnik-e, avagy sem? Az olyan perverz adó törvények labirintusában, amelyet hoztak. Kompromisszum tehát a cél, amely kielégítő és elfogadható is. Van ugyan még jó sok tennivaló, de ugyanakkor, akik kritizálják ezt az adót, nem hiszem, hogy az adóellenes kampány segítene, ezt elmondtam a múlt héten is, az államnak kell megtenni mindent annak érdekében, hogy ne az egyéneket sújtsa mindez. Azonban a jövőbeli adófizetőknek nem csak beszélni kell. Ezért, akik kritizálják az adót, kérem, számszerűsítsék azt, amit mondanak, hogy miért lenne ennek káros hatása. Itt a repóra gondolok, a kettős adózátás, adóztatásra, egyes ö, ö, nyugdíj alapoknak, hogyha tehát konkrétum van a kezünkben, akkor tudunk ö, ítélni. Ma azonban a konkrét ö, pénzügyi ö, elemek nem szívesen bocsátják rendelkezésünkre, pedig enélkül nehezen tudunk olyan álláspontot kialakítani, amelyet meg is indokolhatunk. Ugyan csak konzultatív a szerepünk, de ez nem azt jelenti, hogy akármit tehetünk, és akár hogyan. Hiszen a tagállamok úgyis azt teszik, amit akarnak, nekünk kell valahogy tisztázni a vitát, hogy ez érthető legyen az állampolgártársak számára, a gazdaság számára, a fair, és alátámasztja a fenntartható fejlődést, ne pedig visszahúzó a pénzügyi alapok vonatkozásában, hiszen önmagukban nem olyan rossz elképzelések ezek. Köszönöm szépen, Gossesz úr, most pedig Luring asszony következik. Astrid, köszönöm elnök úr a szót. Én tényleg nagy örömmel konstatálom, hogy a mai vita egy kicsit több realitást is tartalmaz már. Nagyon jól tudom, hogy nem az elvekről kell vitatkoznunk, hogy be kell vezetnünk a tranzakciós adót, avagy sem. Ezt a vitát már lefolytatjuk. Azért szeretnék egy általános megjegyzést tenni, hogy a tranzakciós adó, ahogy már elmondtam, úgy tűnik, nap mint nap újabb és újabb akadályba ütközik, és talán ez nem véletlen. Még akkor is, hogyha mellette vagyunk ennek az adónak, azért talán el kellene ismernünk, hogy mik a nehézségek, nem kéne tagadnunk őket. Nem jó megoldás, ha becsukjuk a szemünket, és semmire nem vezet. Nem oldja meg a problémákat egy olyan adó vonatkozásában, amelynek segítségével az elfogadhatatlan jelenségekkel szeretnénk felvenni a harcot, de végül is a pénzügyi szolgáltatások keretén belül a fogyasztó viseli ennek a terhét, mert hát hiba lenne azt gondolni, hogy ezt a pénzügyi szolgáltatások viselik majd. Nem, a fogyasztók, mert ők veszik a szolgáltatásokat meg, ők fogják ezt megfizetni. Na most, ami a területen kívüliséget illeti. A helyzet sokkal bonyolultabb, ahogy ezt már sokan is elmondták. Ilyen-olyan mértékben, és a megerősített együttműködés annak érdekében, hogy végül is minden tagállamot arra kötelezzünk, hogy ne tegyék ezt, végül is azt jelenteni, mintha úgy tennénk, mintha ez nem jelentene problémát. Nem azt akarom mondani, hogy ez bármilyen körülmények között elképzelhetetlen, azt azonban igen, hogy a jogászok közössége eléggé megkérdőjelezi mindezt, és az Egyesült Királyság a bíróság előtt nem jelent volna meg szilárd érvek nélkül. Tehát még várnak ránk meglepetések. Ami engem illet, én azért nem elleneztem ezt mindenképpen, de ami a szöveg megfogalmazását illeti, én meg is fogalmaztam módosító indítványokat, ami a nyugdíjalapokat illeti, és nagyon örülök, hogy nagyon sokan ilyen jellegű módosítókat fogalmaztak meg, és a beruházási alapok alapvetően fontosak. Ez a határ. Legalábbis nekem. Ha a nyugdíj és beruházási alapok nem kerülnek ki a hatájából ennek a rendeletnek, akkor én nem szavazom meg ezt a szöveget. Aki még nem tudná, annak elmondanám, hogy a nyugdíj alapok és a beruházási alapok veszítenek nagyot, hogyha bevezetjük a tranzakciós adót. Sőt, vannak olyan pénzalapok, amelyek teljesen el is tűnnének, sőt, olyanok is lennek, amelyeknek gúzsba kötjük a létezését. Halálos csapás lenne az iparág számára. 10-15-30 szorosát ö, bevezetni ez olyan ö, százalékos értékeket teremtene, amelyek pont az ellenkező eredményt érnék el. A közös takarék alapokat is büntetnénk, pedig ezek a stabilizátorai a pénzügyi ágazatnál, Ami pedig egyes nyugdíjalapokat illeti, a fogyasztók érdekében ezek már szabályozásra kerültek. A spekulációval szemben bevezetni egy ilyen adót, de ugyanakkor olyan eredményt elérni, hogy a hosszú távú megtakarítási alapokat sújtjuk, hát ez egy olyan intellektuális gondolatmenet, amit nem bírok követni, és elítélem. Már hallottam néhány kollégám megjegyzését, akik hasonlóan vélekedtek, de hát mondanom se kell, hogy ez a kérdés meghatározó, ami engem illet, anélkül nem lehet értékelni, hogy a következményeket alaposan meg ne vizsgáljuk. Az előadó asszony azt mondta, hogy közel már a megállapodás. Hát nekem nem ez a benyomásom. Eléggé optimista, sőt utópista. Én még nem láttam kompromisszumos módosítanítványokat. Még az árnyék jelentés készítők foglalkoznak vele, nekünk még meg kell ezt vitatnunk a frakciónkban. Én mindent megteszek annak érdekében, hogy sikerüljön értelmes kompromisszumot kötni, de legalábbis eddig az előadótól és támogatóitól, amit hallottam, nem győzött meg. Köszönöm. Köszönöm szépen, Luling, az, hogy nem halljuk az elnököt. Mikrofon nélküli hozzászólás. Köszönöm, elnök úr. Bergman urat látom a bizottság részéről itt üldögélni, és meg kell mondjam, csodálom türelmét, meg idealizmusát, mert az a javaslat, amely beterjesztettek, amely a kiinduló pontja az egész vitának, nagyban különbözik attól, amiről voltak éppen most már beszélünk. Ha, hogyha úgy hajtottuk volna végre, hogy eredetileg szerepelt, akkor lett volna talán valami esély arra, hogy globális hatása van annak az anyagnak. Ám amit most csinálunk, annak nem sok közös vonás van már az eredeti javaslattal, és nem is csodálnám, hogyha Bergman úr azt mondaná, hát ebből elég volt, inkább iszom egy sört odakint. Ha az adónak kétféle, két, két cél van. Egyrészt egyfajta irányító, befolyásoló funkcióval bír, másrészt, másrészt pénzgyűjtésre szolgál. Hogyha az eredeti tervről elgondolkozunk, látom, hogy úgy kell lát, gondolnom, hogy lemondtunk már az ösztönző vagy befolyásoló funkcióról teljes egészben, sose csak arról azt vizsgáljuk, hogy lehet egy is pénzt tenni a kasszába. Tehát az adó egyik fő célcsoportjáról lemondtunk. Holott ez nagyon fontos elem. Azt gondolni, hogy a pénzügyi szektor magában fizeti majd meg ezt a bevételt, az nagy butaság. Nyilvánvalóan a fogyasztók, maguk az ügyfelek, a banki ügyfelek fizetik meg a cechet, ez nyilvánvaló. Az is, számomra az is világos, hogy a kérdés az, hogy mit akarunk és hogy akarjuk elérni. Nézzük meg a gyakorlatban, hogy működik ez. 11 pénzügyminiszter ül az asztal körül, és vitáznak erről a adóról. A hollandok azt mondják, kilépünk ebből, kiveszik a nagy bangokat az ABN Amrót ki akarják venni, a németek az ő nagy bangjukat, a franciák is. Augusztus 11 Utána azt mondják, nem kell semmi kiegészítés. Tehát egyfajta babilóniai zavar áll elő, arról, hogy voltaképpen hogy is lehet érteni ezt az adófajtát, miután ennyi kivételt követelnek az egyes tagállamok. Bergman úr is tátja ezt, minden tagállamtól már más célt akar másképp elérni ezzel az adóval, és végül egyáltalán semmi érdek egyezés vagy megállapodás nincs arról, hogy, hogy, hogy, hogy hogyan szedjék be ezt a pénzt, és aztán mit csináljanak ezzel a pénzzel. Egyes tagállamok szeretnék visszatenni a költségvetésbe, például a hazám pénzügyminisztere már azt mondta, hogy betervezte két milliárdot, egy fiktív tételként a, az állami költségvetésbe ebből a forrásból. Mások meg lehet, hogy így csinálják, mások meg azt mondják, hogy, hogy az EU költségvetésbe kéne menjen ez a pénz, egyfajta kiegészítéseként a tagállami befizetéseket kiváltva. Tehát a felől sincs egyetértés, még arról sincs, hogy mi csináljunk ezzel a pénzzel majd, ha befut. Én azt a tézist vallom, hogy ez az adó nem fog felállni, akármit is vitázunk itt, végsősoron nem jutunk egyességre, Persze lehet egyes részadók bevezetése kerülnek, például bizonyos részvény üzletekre vonatkozóan, de egészében szerintem nem fog összeállni ez a kép, hanem egy szétaprózott, abszolút verseny torzító adót nincs értelme bevezetnünk, ezért javaslom azt, próbáljuk meg szakaszonként bevezetni ezt az eszközt, kezdjük először azzal, amit mind a 27 vagy 28 tagállam számára elfogadható. Egyfajta stamp duty a londoni minta alapján lehetne ez, és aztán ha ez működik, akkor lehet mondjuk két évvel később egy további szakaszt elindítani, és lépésre lépésre növelni az adó tételeket és kiterjeszteni az alapot. De az, amit itt előttünk van, attól tartok, az bizony szánalmas bukásra van itt élve. Köszönöm, Schmidt úr. Köszönöm, elnök úr. Én úgy gondolom, azok, akik azt mondogatják, megmondtam előre. Na, ezeket az ilyen megjegyzéseket sose szeretem, mikor valaki előre kárörvendő módon teszi ezt, de hát én is erre kényszerülök néha. Bár mondottam, nem szívesen teszem, de mégis azt mondom, előre megmondtam. És ez nyilvánvaló, hogyha a részleteket megvizsgáljuk. Igyekezve megérteni az, amit jó barátom Wolf Klintz mondott az imént, ő Bergman úr egy olyan adót szeretne látni, ami nem ilyen. És persze nem akarja a kivételeket sem, meg egy csomó mindent nem akar. Tehát az egész gondolaton túl kéne lépnünk. És kezdjük előről, gomboljuk újra a mellint. Egy olyan adó, amely a gazdasági növekedést fokozna Európában, hát mint önmagában egy, nem, nem egy, szerintem nem, nem egy nagyon talpra esett ötlet. Gyakran mondtuk, hogy nálunk Svédországban voltak ilyen tapasztalatok, de ezeket nem lehet összevetni ezzel az európai adóval. Részben egyetértek ezzel, ám egyes részletekben bizony mégis össze lehet vetni a svéd tapasztalatot ezzel a rendszerrel. Sven Gigold meg azt mondta, hogy azok az államok, amelyek kívülállnak a körön, nem kéne beleszóljanak, vagy legalábbis nem túl hangosan kéne beleszóljanak ebbe az ügybe. Mármint azok, azok a tagállamok, amelyek ö, nem vesznek részt benne, mint mindig megint nagyon udvariasan fogalmazott, úgyhogy nem akarok nagyon keményen reflektálni rá arra, amit mondott. Ám rendkívül fontos az, hogyha ez a 11-ek klubja összeáll, fura név, a 11-ek klubja, noha ez tovább halad, akkor ez nem nem volna teljesen helyén való a kívülálló országok részéről, amelyek ez adó hatásai. Tehát nem kéne ennek sem hatása legyen a kívülálló államokra vagy állampolgáraikra. Ez egy szerintem egy legitim javaslat és gondolat, vagy akár követelés. Ezért a területen kívüli hatások vagy, vagy vetületeket meg kéne vizsgálni, mert hogy nem történt meg ezek kimerítő vizsgálata. Szerintem, és az pedig nem elfogadható. Remélem, hogy legalább ez jó év lehet a kívül maradó államok, az elfek klubján kívül álló államok számára. Aki meg megcélozza ezt dót, az meg kéne el döntse, hogy voltak éppen ez egyfajta bevételi forrás inkább, vagy politikai szimbolikát szolgál, vagy mi is a primer cél. Szerintem a pénzügyi piacot ennél keményen módon kellene szabályozni. Még én is el tudom fogadni ezt az igényt. Ám ha bevezetjük ezt az adótípust, akkor azt hatékonyan kell tenni. És meg is, át is kell látni ennek működését szélesebb összefüggésében is. Azt mondják sokan, az ördög a részletekben rejlik. Azt nem szívesen mondanám, hogy jó szerencsét, mert hogy ellene fogok szavazni amúgy is. De a jelentéstevőnek sok sikert kívánok, mert, mert hát kiváló ember. Muchas gracias, Köszönöm szépen, Schmidt úr. Ferreira asszony következik. Well, I think... Of... Uh, Köszönöm. Kicsit elvesztem itt az érvek között. The argument that, uh, uh, consumer... Van egy olyan érv, hogy nyilván a fogyasztók fogják ezt megfizetni. Ezzel is foglalkozni kell. De ne felejtsük el azt sem, fogyasztók, tehát még a normális termékek fogyasztói is, például egy könyv fogyasztói, 23% áfát fizetnek például nálunk Portugáliában. Miért is ne kéne venni, miért is ne kéne adót fizetni, ha mondjuk nem könyvet veszünk, vagy egy üvegvizet, hanem pénzügyi terméket. Mit gondolnak mindenről a polgárok? Ők túl sokat fizetnek. A KKV-k is túl sokat fizetnek. A tagállami költségvetésbe, és így közvetve az európai költségvetésbe is. A pénzügyi ágazatra háruló teher túlságosan kicsiny a reálgazdaságra rótt teherhez képest. A fogyasztók fizetnek, jó, az viszont még jobb, hogy a pénzügyi ágazatnak többet kell, figyel, többet kell fizetnie. Elnézést kérek, de nem értem, hogy miért kéne a nyugdíjalapokat kivonni a hatája alól. Ők nem KKV-k, ők igenis nagy vállalatok vagy vállalkozások. Nem kell őket másként kezelni. 0,1%-ot nekik is be kéne fizetni. Csak akkor, ja, azokra az esetekre is gondolnunk el, hogyha nagy kockázatú termékekkel kereskednek, és nagy gyakorisággal, magas gyakorisággal, csak akkor lesz rájuk az igazi hatással, de mindennek van pozitív hatása is, hiszen a nyugdíj alapok alapvetően hosszú lejáratú termékekben gondolkodnak. És hát gondolkozunk, gondolkozzunk el a államadóság kérdéséről is. Gyakorlatilag ellenőrizhetővé, ellenőrizhetetlenné vált az államadóság mér mértéke, nem azért, mert olyan rosszul állna a gazdaság, hanem azért, mert a spekulátorok adják, veszik a CDS-eket és az államadóságot ezért olyan. Ez, ezért volt olyan ingatag a piac, és ezért kellett az EKB-nak fellépnie. A spekulátorok miatt rendkívüli módon megnőtt az államadóság mértéke, de ne keverjük össze a dolgokat. Én minden egyes mentességet vagy kivételt ki tudok, el tudok fogadni. Minden kollégit, kollégait nagy tudású, komolyan dolgozunk. Most nézzük meg, hogy milyen kivételeket javasoltak a kollégák. Ferber úr, Schmidt úr és mások a csoportok közötti tranzakciókról beszéltek. A prudenciális előírásoknak megfelelendő a különböző kölcsön megállapodásokra is vonatkoztatnák ezt, vagy alternatív beruházási alapokra, nyugdíjalapok, vagy foglalkoztatási nyugdíjalapok. Van egy másik csoport, nem pénzügyi intézmények. OTC-k, illetve piacot alakító kérdések, KKV-k, ezeket is kivennénk a hatály alól. Olyan eszközökre is vonatkozna ezt, amit KKV-k adnak ki, vagy olyan esetekben, amikor a pénzi, pénzintézetet egy bizonyos tagállamból származtatják, de egy másik tagállamban aktív kockázati alapok, a kockázati tőke kérdése, vagy a nem résztvevő tagállamok adóadóság, államadóság, származékos termékek, saját kötvények. Ez a hosszú lista vonatkozna kivételekre nem arról van szó, hogy az FTT-t teljes mértékben ellehetetlenítjük? Remek okokkal, remek érvekkel lehet amellett remek érveket lehet amellett felsorakoztatni, hogy miért kell mindenkit kivenni a hatály alól. De most akkor meg akarjuk adóztatni a pénzügyi ágazatot, vagy nem? Mi az állampolgárokat képviseljük eleve, elvileg, és ezért egy olyan ezért nem szabad egy, elfogadni egy olyan állásfoglalást, ami ilyen rengeteg joghézaggal rendelkezik. Nem szabad kontextus nélkül jogot, kontextus nélkül törvényt hozni. Amit pedig Hollandiáról hallottam, az meglepett. Hollandia nem tartozik a 11-ek közé, kívül van ezen. Kárász úr, biztos abban, hogyha a nyugdíjalapokat kivesszük, akkor Hollandia belépne? Szerintem nem. Azt hallottuk a pénzügyminisztertől, hogy azért nem, azért nem lépnek be, mert a nyugdíjalapok is benne vannak. De azt nem mondta, hogy ha kivesszük a nyugdíjalapokat a hatályal, akkor ők belépnek. Legyünk őszinték. Van egy közös állásfoglalás a parlamenttől, nem társjogalkotásról van szó. Nem kell kiskapukat hagyni, hiszen végül ez azt jelenti, hogy több lesz a, több lesz a kis, kivétel, mint a megadózandó. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Ferrer asszony, Gigold úr. Well, uh... No, először is szeretném megköszönni Elisának azt, amit elmondott én is ezt mondtam volna, de ő szebben tette. És igen, röviden összefogottam. Én akkor több egyes javaslatokat nem ismételném meg, de ugyanaz a benyomásom. Régóta tudjuk, hogy egy nagyon vitatott ügy ez, mióta megszületett az eredeti javaslat, ne féljünk ettől. John Maynard Keynes javasolta ezt liberálisként, aki az önpártyvágyának prominens tagja volt, hogy ne ijedjünk el a dologtól eleve. Persze a liberalizmust rögtön megsérti az, hogyha csak egyes termékeket érint az adó, és másokat kivét, másokkal szemben kivételez. Ez nem teremt egyenlő játékteret, és a liberalizmus szellemét sérti. Holott ez volna a szociális piacgazdaság szempontjából is, meg a jól szabályozott piac szempontjából is a követelmény. Úgyhogy régi csatát vívunk már régóta ezen adó mentén, és érdekes, hogy eh, előz korábbi ellenfelei hogyan váltottak stratégiát. Végül is belátták, hogy ez, ez az adó végső, végső nem egy olyan rettenetesen gonosz ötlet. Vannak, akik továbbra is ellene vannak az adófajtának, és meglehetősen okos tanulmányok és nyilatkozatok is születnek az adó ellen. Aztán van egy harmadik csoport, és szerintem ez a legveszélyesebb csapat, akik belátták, hogyha az elvet követik, ha nem tudom megverni őket, csatlakozom hozzájuk. Tehát látszólag támogatják a szöveget, ám igyekeznek alásni mindenféle rejtett támadásokkal. Egyik ilyen forma a kivételek hosszú listája. A másik stratégia a, a beavatkozások hosszú listája, és a legveszélyesebb támadás az, támadások azok, amelyek nem világosan mutatják meg azokat az érdekeket, amelyek mozgatják őket. Úgyhogy nem vagyok biztos abban, hogy az, mikor az LKB négy év után úgy nyilatkozott, hogy elvileg ellene volna az adónak, most hivatalosan úgy nyilatkozott, hogy szívesen élne tanácsadással annak bevezetését illetően. Nem hiszem, hogy azt kéne tanácsadásra kérni egy projekt kapcsán, aki előtte még ellene volt annak a projektnek. Úgyhogy ez egy nagyon mocsaras talajra visz bennünket, és azt is látni kell, hogy nem lehet az adó elkerülést megáll, megállítani egyik adózott termék kapcsán, még akkor sem, hogyha az összes jogi eszközt alkalmazzuk, ami a kezünkben van. Hogyha az adó elkerülést adócsal, és adócsalást nem tudjuk -e, ezzel nem tudunk fellépni, akkor a svéd adó tapa, példájába csúszunk, ami elkerülendő. Ám az a javaslat, miszerint az adó az egy, az egy pozitív dolog, ezért nem kéne megadóztatni őket, aztán a befektetési alapok sok esetben az idősek megtakarításait forgatják, azokat se kéne megadóztatni, és így tovább. No, ez az érverendszer nem túl meggyőző. Mert hogyha az egyenlő játékfeltételeket sértjük, akkor az adó létokát ássuk alá. És persze, az adó egy részét nyilván a pénzügyi rendszer felhasználói, a fogyasztók kell megfizessék, ez igaz, ez önmagában nem feltétlenül baj, hiszen nem mindenki egyforma értékben, mértékben használ pénzügyi szolgáltatásokat, akár távú folyamatokban szerepelve. Aztán reflektálva arra, amit Ole mondott. Láttam azokat a módosítókat, amelyek egészében, teljes egészében elutasítanák a javaslatot és az arra vonatkozó álláspontunkat ha elolvassák a magyarázatokat, az indoklást, amely például te oleírtál, de amit Gunnar Hökmark is, és néppártbeli kollégák is írtak, engem eléggé meglepett a dolog. Tudni, még úgy gondolom, hogy a javaslat elutasítása úgy tűnik, indokoltá teszi a szememben a megérősített együttműködést, még akkor is, ha azt mondják, hogy mindennek hatása lehet, erős hatása azokra az országokra is, amelyek nem vesznek részt a rendszerben. No, ezek a javaslatok olyan képviselők tollából származnak, amelyeket nem a csatlakozó országok delegáltak ide, és ez hát különös dolog, hiszen hosszú vita folyt arról, hogy, hogy azok az államok, tehát amelyek csatlakoznak, azoknak a tagadmak a képviselői ugyanolyan joggal bírjanak el vitában, mint mások. Jogilag ugyan egyenlőek vagyunk, így nem lehet különbséget tenni. Létrehozom mondjuk egy albizottságot, ahol csak az eurozóna tagállamainak képviselő lennének, vagy más jogaik lennének, mint az eurozónán kívüli tagállamok képviselőinek. Ez bizonyos legitimitási kérdéseket is felvet, egy ilyen le, potenciális különbségtétel. Szerintem legyünk, köz, vállaljunk közös felelősséget e tekintetben. Hiszen a tanácsban is fennáll most az a veszély, hogy azok az államok, amelyek nem akarnak csatlakozni, beleszólnak a folyamatba. Anélkül, És előbb-utóbb felmerül a kérdés, a kérdés vajon miért vitázunk mi együtt, miközben egyes vitapartnerek azon dolgoznak, hogy hazájukban többség támogassa a nem csatlakozást. Tudom, hogy ez nem jogi érv, ám mégis jogalkotási ügy. Hogyan lehet azt biztosítani, hogy ez a parlament annak ellenére például, hogy nem minden képviselő az eurozónában részes tagállamból delegált, mégis hozzászólhat az euró kérdéseihez. Itt is követni kell ezt az elvet, ennek fényében kell vizsgálni a kérdéseket, amelyek felmerülnek, és szerintem jogos kérdések ezek. Mr. Gigola, give the floor. Köszönöm szépen, most Ferber úr a szó. Köszönöm szépen. Kicsit szomorú vagyok, hogy a, a szocialisták javaslatának ellent kell mondjak, mert végül is megállapodtunk abban, és nagy többséggel, hogy létrehozzuk ezt az adót, és most, most kellene élettel feltölteni. Az megállapítható, hogy, hogy ahogy az emír esetében is, ahogy kimondtuk, hogy bizonyos derivált termékeket nem lehet kivenni a körből, és ezek a származékos termékek nem, nem feltétlenül kapcsolódnak spekulációs ügyletekhez. Ugyanakkor a túlzott spekuláció megakadályozását igyekeztek ezek megadóztatásával előrányozni annak idején. Nos, ezzel kapcsolatban azok a módosítók, amelyeket beterjesztettem, nagyon fontos témával foglalkoznak. Azzal, hogy ahol hogyha az a célunk, hogy Európa ismét egy termelő ágazatokat felvirágoztató gazdaság legyen, és ezt a irányt, ezt a tendenciát fenn akarjuk tartani, egy termelői pályára helyezve az európai gazdaságokat. Nem az én mikrofonom recseg, de valaki igen. Próbálom tovább mondani. A tolmácsok biztos megszenvedték ezt a recsegést nem én tehetek róla. Tehát az Európai Unió, ha ezen a pályán akar haladni, akkor ezt ki kell mondanunk, és afról is gondoskodnunk kell, és különösen azok a kedves szocialista kollégák kell, hogy megszívlejék ezt, hogy amiről máshol megállapodtunk, az itt a pénzügyi tranzakciós adóban is meg kell valósuljon. Gigeld úr is, a Gigeld úr által említett téma, témához is kapcsolódnék, mert ha tény hogy az Európai Unió, Unió többféle elemből áll össze, és itt a parlamentben, azon belül a gazdasági szakbizottságban 27, vagy most már 28 szakközössége leszünk, a fiskális paktumot aláíró államok 25-en vannak, aztán 17-ből áll a eurózóna tagállamának köré és a most a külön egy másik 11-es kör jön létre a tranzakciós adóbevezető államokból. Ez egy sor kisebb kört jelent. Ottal 27-en vagyunk a parlamentben, hogy sokszor nagyon gyengék vagyunk. Egyre nehezebbé válik ezáltal ezeket a feladatokat, például a polgárokkal folytatott kommunikáció terén, aki nem tudja követni, hogy mikor dönt a 27, a 28, a 15, a 11, és melyik, melyik közösség döntése vonatkozik melyik témára, hát ez végül is katasztrofákhoz vezethet. Azok a tagállamok, amelyek már váltak arra, hogy nem lépnek be ebbe a körbe, nos, hát hogy eleve többséget képeznek, ne, ne gördetessenek akadályt az egész projekt elé lehessen, lehet, legyen lehetőség azok számára, amelyek csatlakozzanak hozzá, hogy létrehozzák ezt a projektet. Mi Európai Parlamentként adhatunk olyan állásfoglalást, amely nem csak formálisan szól arról, hogy, tényleg, hogy hát jó, kiadtunk egy állásfoglalást, hanem tényleges segítséget nyújt a jogszabály végrehajtása mentén, ellenkező esetben a jövőben nem lesz semmiféle szerepünk. Európa szétaprózálása, fragmentálódása nagyon sok helyen és szinten folyik, és éppen a gazdasági monetáris szakbizottságban láthatjuk ezt nagyon intenzíven, mert hogy e- a szakértők száma az európai politika lehet, hogy átlátható, az állampolgároknak egyre kevésbé az. Köszönöm szépen. Végül, de nem utolsó sorban Langen úr következik. Nő. Igen, viszonylag rövidre fogom, hiszen a legtöbb érv, amelyet ismertettem volna, már elhangzott. Az teljes körű kivételt élveznek a kockázat csökkentésre szolgáló partnerek körében a származékos ügyletekre vonatkozó intézkedés nagy többsége került elfogadásra. Hogyha ezek a kivételek nem érvényesülnek, akkor mint akár a, bankok definíciója tekintetében, vagy a, a valuta származékos ügyletek révén úgy kerül elfogadásra, hogy ezt sokan tervezik, akkor az emír szabályozást hátulról hátba szúrjuk, és ez milliárdos pótlogos költségeket okozhat a vállalatok robására. Abban a kormányok is egyetértenek, hogy a kockázatok elni biztosítás nem, egyált, sem, egyáltalán nem függ össze a spekuláció lenni, vagy annak visszaszorítása mellett folyó harca. Ezért a szocialisták frakció koordinátora, a kedves képviselőasszony, be kell lássa, hogyha a pénzügyi tranzakciós adót jóvá hagyjuk, akkor észszerű kivételeket meg kell engedni. És ezt hangsúlyozva emelném ki. A market makerek, a magánbefektetőkre vonatkozó tranzakciók, a pénzügyi kivételek, a, a, a pénzpiaci eszközök egy része és az adó, illetve a, a nyugdíjalapok alapok köre adná azt a kivételt, amelynek érdekét figyelembe kell venni. Ha ezek megvalósulnak, akkor tudjuk követni ezeket a gondolatokat, ellenkező esetben az egész állásfoglalás többet árt, mint használ. Mr. Lange. Köszönöm szépen, Langen úr. Most a bizottságnak adom meg a szót Bergman úrnak, a Taxud főigazgatóság igazgatója. Három percben kérem, szóljon hozzá, mert most már tényleg szorít az időnk még van egy napi rendi pontunk, és 5 órakor bármi biztos úr jön. Úgyhogy nagyon nagyra értékelném, hogyha csak három percben össze tudná foglalni mondandóját. Köszönöm elnök úr a szót, megteszek mindent tőlem telhetőt, de ígérni nem tudok semmit. Hát a kérdés az, hogy ez a szakbizottság milyen politikai üzenetet kíván ö, közvetíteni ezzel a jelentéssel az Európai Parlament? Milyen üzenetet kíván közvetíteni? Vajon olyat-e, hogy pénzügyi tranzakciós adóról van szó, de lehet, hogy csak ö, ö, valamilyen illetékbélyek bevételt céloznak meg, ö, de hát ez nem volt ebben a jelentésben. De tudniuk kell azt is, hogy minél többen ö, húzzák ki magukat, annál nagyobb lesz a költség a, más, a többiek számára. És egyre komplikáltabb lesz az adó beszedése, egyre nagyobb lesz az elkerülés, stb. stb. Végül is nem szabad elfeledkeznünk, a pénzügyi tranzakciós adó, tranzakciós adó, pénzintézetek számára pénzpiacokon. Nem csak a bankokról van itt szó, hanem az árnyék ágazatról is. Ez a különböző alapok és egyéb pénzügyi termékek kezelőre is vonatkozik, és az úgynevezett market makerökre is vonatkozik. Nos, a, mi a helyzet a, a dominó elvvel? ebből a szempontból. Vannak olyanok, akik azt mondják, hogy ez létezik. A tízes cikk második bekezdését felejtik el sokan. És ennek utalnék a tartalmára, amelyek értelmében bizonyos intézetek fizetnek csak adót. Mások azonban, akik nem tulajdonosként kereskednek, nem. Aztán van egy furcsaság itt, vannak, akik eh, nem akarják elfogadni ezt, vannak, akik azt mondták, hogy ellenzik a tranzakciós adót, mert jó azok számára, akik nem vesznek részt benne, és rossz azok számára, akik részt vesznek benne. Ezek most már olyanokhoz tartoznak, akik nem vesznek részt benne, és azt mondják nekünk, hogy ez nem jó, úgyhogy jó lenne eldöntenék már, hogy mit akarnak igazándiból. A harmadik dolog, amiről beszélni szeretnék, hogy milyen tevékenységeket kell támogatni. Ha más rendelkez, rendelet vonatkozásában támogattak dolgokat, akkor itt is azt kell tenniük, logikusan, hiszen ami a nyugdíjalapokat illeti, vannak bizonyos privilégiumok már egyes államokban ne feledkezzenek el ezek kumulatív hatásáról. Amikor különleges kezelésben részesítenek bizonyos termékeket, ez nem jelenti azt, hogy ez igaz kell, hogy legyen a tranzakciós adó esetében is. Végül pedig. Nem lehet mindig feketén-fehéren beszélni. Adóról vagy adómentességről. Azt hiszem, Podimata asszony érdekes felvetéssel élt, amikor a repo, a repo megállapodásokról beszélt, illetve olyanokról, amelyekre eredetileg nem gondolt a bizottság. Érdekesnek tartjuk ezt a felvetést, megvizsgáljuk. Azonban nem szabad elfeledkezni arról sem, hogy azért a szövegben van ösztönző is, ugyanis végül is, akik aktívan léptek fel, meg kell fizetniük az adót, legyenek nagy befektetők, vagy nem. A kisebb bankok viszont kisebb adót kell, hogy fizessenek. Ami a ö, nyugdíjalapokat illeti, olyan sokféle van. Vannak olyanok, amelyeknél belépéskor kell fizetni, vannak olyanok, ahol kilépéskor, Nyilván lesznek olyanok közöttük, amelyek több adót kell, hogy fizessenek, mások meg kevesebbet. Lesznek olyanok, amelyek kevésbé lesznek vonzóak a nyugdíjasok számára. És hogyha mindezt megvizsgáljuk, és kivesszük őket, akkor az ösztönző is eltűnik. Köszönöm. Köszönöm szépen. Végül Podimata asszonyi a szó az összefoglalás jogán. Köszönöm, elnök úr. Hát minden egyes kérdésre egyszerűen nem tudok kitérni itt most, hiszen már nem nagyon van időnk. Először is szeretnék köszönetet mondani az árnyékjelentés készítőknek és mindenkinek, aki hozzászólt a vitához. Aztán felszeretnék vetni még valamit. Nevezetesen azt, amit Szent Gigoltól hallottunk már. Nagyon furcsának tűnik számomra, hogy a tranzakciós adót ellenzők fő érvként korábbi vitáink során, amikor a 27-ek EU-jában vitattuk ezt, és arról volt szó, hogy nagyon rossz volt a megtervezése ennek a tranzakciós adónak, és az eredménye az adóelkerülés lesz. Ugyanazok érvelnek most azzal, hogy olyan jó a tervezet, hogy eléri célját. Nos, szeretném még egyszer elmondani, hogy én milyen állásponton vagyok. Teljes mértékben nyitott vagyok, kész vagyok a legitim aggályokat megvitatni, illetve azon negatív hatásokat, amelyek nem voltak szándékunkban a tranzakciós adóval. De semmiképpen nem szeretném, hogyha a parlament különböző derogációkra adna lehetőséget, amely alásna az egész az egész stratégiát, amelyet már a kezdetek kezdetén védeni szerettünk volna, hogy minden pénzpiacra, pénzintézetre, pénzpiaci termékre vonatkozzon. De nem menj el. Hadd mondjam még el azt, hogy A svéd adó ezért vallott kudarcot. Magasak voltak a százalékos értékek, kicsi volt a hatály, úgyhogy remélem, hogy tanultunk ebből a svéd kudarcból. Ami a különböző kivételeket illeti, ami a repókat illeti, egyetértek, üdvözlöm a kollega megjegyzéseit, és a, eh, remélem, hogy a bizottság a 0,01 százalékot meggondolja a rövidtávú repók esetében, úgy gondolom ennek hat, nagyon jó hatása lehet a ö, nyugdíjalapokra. Az csoportok közötti tranzakciók vonatkozásában. Végül pedig, ami a híres területen kívüliségi érvet illeti. Először is, hadd emlékeztessek az állandó lakóhelyre, amelyen alapul a tranzakciós adó. Ez széles körülön alkalmazott elv az adózás körében, és tulajdonképpen ez az az elv, amely az áfára is vonatkozik. Nem szabad elfeledkeznünk erről sem. A régóta létező áfa szabályoknak megfelelően az online szolgáltatások nem EU szolgáltatóinak igenis a vevő állandó lakóhelye szerint kell kivetniük az adót. Ha valaki az Amazonon vásárol valamit Németországban, akkor a német adóhatóságnak kell fizetni az áfát. Donig mondja, ha jól tudom, eddig még nem volt semmiféle jogi probléma ebből és ahogy ön is tudja, ami az illetéket illeti, az Egyesült Királyság cégben levő cégek tulajdonjogai, függetlenül attól, hogy hol találhatók a cégek, többször is rámutattam arra, hogy az Egyesült Királyság 70%, a jövedelmének 70%-át, sőt 40%-át külföldiek adják. Nos, ezek az érvek tehát mind a területiséget célozzák meg. Olyan adó ez, amelyet 11 tagállam támogat, 11 tagállam tervezett meg, anélkül természetesen, hogy szándékukban, szándékamban állnak kizárni a kollégákat, illetve a résztvevő tagállamokat a tanácsban, hogy hozzárájulnak az adó megtervezéséhez. Azt hiszem, hogy elsősorban a tagállamokon kell, hogy múljon, akik úgy döntöttek, hogy megerősített együttműködésben annak keretei között foglalkoznak ezzel a kérdéssel. Köszönöm még egyszer, várom az együttműködést az árnyékjelentés készítőkkel, az említett elv keretein belül. Ne az intézmény kezdje a pénzügyi tranzakciós adó elveinek legyengítését. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Podimata asszony. Június 6-án szavazunk. Tehát még egy hetünk van. Következik az ötödik napi rendi pont, a szélesebb körű állami támogatási rendszerek részét képező regionális politik Luling asszony. Július 6-án szavazunk, tehát még nem is láttuk a módosítókat, a kompromisszumos módosítókat. Hát így nem lehet július 6-án szavazni. ha igazi munkát szeretnénk létrehozni, és meg akarunk egyezni, akkor, akkor június 6-án lehetetlen szavazni. Ha jól értettem, akkor semmink nincs még. Hát így nem lehet konszenzust kialakítani értelmes módon. Kis időt kérünk. Ezt korábban már nagyobbak is elmondták előttem. Elnök, köszönöm szépen. A titkárság arról tájékoztat, hogy a kompromisszumokat eljutották az árnyékrendtéstövőknek, így aztán így aztán semmi akadálya ennek az ütemtervnek. Elnök úr, koordinátorként, bár gyak, nem gyakran ö, utalok erre, de szerintem egyszerűen őrület itt felgyorsítani a szavazást, ö, mert hogyha döntünk valamit, három nap múlva változtatni kell rajta, mert nem megfelelő a határidő. Semmi értelme ennek, nem fogja ez felgyorsítani a folyamatot se a tanácsban, se a bizottságban, hagyjunk megfelelő idejét, hogy jó munkát végezhessünk, ha nem, ugyanez lesz az eredmény. Már rá, egyszer már bebizonyítottam, mert ha nem lesz elegendő idő, ellene fogunk szavazni. Teljesen mindegy, hogy mi van benne, nem nyerünk semmit. Köszönöm. Oui, je... Podim azt hogy igen, röviden. A kompromisszus módosítókat szétosztottam. Luling asszony. Hallgasson már végig. én lennék az első, aki a lehető legjobb eredményt akarja elérni, hiszen én vagyok a jelentéstevő. Az árnyék jelentéstevőkkel lesz még két ülésünk, hogy megpróbáljunk egyezkedni. Harmadik dolog, amit itt most elmondanék a kollégáknak, az Európai Parlament, parlament Jean Paul mindig is azt mondta, hogy meg kell tudni egyezni ezen adóval kapcsolatban még a választások előtt. Ez nagyon fontos. Így aztán a parlamentnek szó, szavahihetőnek kell lennie, tehát ragaszkodnunk kell ahhoz, amit már egyszer elmondtunk. Elnök, köszönöm szépen. Most az elnök asszonynak adom meg a szót. Igen. Mi lenne, ha tizedikén szavaznánk? Az jobb? Akkor még lenne pár nap. A 19 -a, a Strasbourg, a Strasbourg arra figyeljünk oda, azt nem nagyon szeretjük. Tehát ha akkor nem szavazunk tizedikén, akkor júliusra nem kerül ez a plenáris elé, és ez már gond lesz. Nyilván a legtöbb képviselő szeretné ezt lezárni nyár előtt. Tehát próbálkozzunk azzal, hogy tizedikén szavazunk, és így be tudjuk tartani a határidőt. Hogyha még addigra sem kielégítőek a kompromisszumos módosítókat, hát akkor nekifutunk még egyszer, addig lesz még egy szakbizottsági ülés, és meghallgathatjuk a koordinátorokat, Jean-Paul. Elnök asszony, úgy gondolom, hogy mostanában talán már felgyorsultak az idők, paradoxon az eredmény. A parlamentben döntéseket hozunk, hogy a második gyors, ö, olvasatban gyorsan menjünk, és hogy ne legyen túl gyors a tütem első olvasatban, de ugyanakkor úgy szerveződünk, hogy végül is csak az árnyékjelentés készítők tudnak hozzászólni a témához. A többiek nem nem lehet megvitatni sem a frakción belül, se sehol. És ha az ember koordinátor, akkor végül is meg kell, hogy találja konszenzust a kollégákkal együtt. De ha csak az árnyékjelentés készítők foglalkoznak a témával, jó, rendben, de akkor az előkészítő ülésen a kollégák jogosan vetik majd fel, hogy nem folytattunk velük konzultációt. Ezt eléggé paradoxnak tartom, mint helyzetet. A szabályok értelmében gyorsabban kellene haladnunk, pedig itt mindig odafigyeltünk az első olvasatra, és ugyanakkor a normális képviselők munkája szinte nullára korlátozódik. Ez nem jó. Ami meg az európai választásokat érti, kedves kollégák, egy év múlva lesz csak, úgyhogy én utolsó napig úgy érzem, hogy képviselő vagyok, addig fogok dolgozni. Köszönöm. Meg kell mondjam, nem értem, hogy ez a napirendi kérdés miért okozza akkor nagy bajt. Általában, hogyha egy fő frakció több időt kért, sosem nem volt az szokás, hogy ne adták volna meg neki. Ez a munkakultúránkból adódik. Szerintem általában az árnyékreadók meg tudnak egyezni, meg kéne, hogy tudjanak egyezni egy normál menetrendben. És sajnálatos az, hogy az nem látom a veszélynek, hogy a tanács nyár előbb befejezni ezt. Ez sajnálatos, mert jobb lett volna, ha gyorsabban haladnak, de mivel ilyen lassan haladnak, nem sok politikai értéke van a kapkodásnak nagyon sok gondolatra egyetértek, ami elhangzott, nyugodjunk meg. Nagyon nagy felelősség terhel bennünket ebben a ciklusban. A parlamenti munka részletei nagyon fontosak, ez a közvelemény nem nagyon érdekli, választási úgymond értéke nem sok van, ám mégis foglalkozni kell vele, nekünk jogalkotás feladataink vannak, nem csak a kampányra kell figyeljünk. Úgyhogy az együttműködés szellemben működjünk együtt, és ne ássuk alá ezt az együttműködést. Én bízom, bízok az árnyék előadókban, hogy dülőre jutnak, meg tudnak állapodni mindenkivel és a, a, a jelentéstevővel. Ám itt most hagyjuk abba, ne kapkodjunk, ne erőltessük a dolgokat. A, úgy tűnik, hogy egyes témákban egyfajta választási kampány jelleggel foglalkozunk, holott ezek a kérdések részleteikben nem bírnak kihatással választási sikerünkre. Úgyhogy ne ássuk alá a munka, munkánk lehetőségbeli sikerét. Köszönöm Gigoldur Langen úr a szó. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, a múlt héten láttuk, hova vezet az, hogyha nagyon fontos témadossziékban Strasbourgban kényszerülünk dönteni a hökmárk jelentése például késő este kellett ö, szavaznunk, az utolsó a, ez, ez, nagyon sok Strasburgi ülésen kell döntenünk, sokszor hétfőn ebben a ciklusban, és a korábbi a elnökség alatt is a szag bizottság elnöke, ha kért Strasburgi hétre ki, ö, külön ülést, mindig megkapta. De nem arányos ezeknek a mértéke. Másodszor a márkát jelentést elhalasztották, mert a kompromisszumok nem készültek el, vagy nem kerültek megvitatásra, nem volt erre lehetőség. Vagy ebben a nagyon bonyolult témában azért miért ne lehetne ugyanígy eljárni, hiszen ott a 17-e, 18-a, akkor dönthetnénk, és ez nem okozna túl nagy csúszást. Thank you very much indeed. Köszönöm szépen, Lange úr. Most az elnök asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, kollégák! Nos, általánosságban úgy gondolkodom a szavazás elhalasztásáról, hogy jó, ha lehet, és meg lehet oldani, akkor tegyük meg. Most nem igazán tudunk e, nem igazán tudunk e, erről dönteni, mert kevesen vagyunk. Remélem az ennyi jelentéstevők és a jelentéstevő meg tudnak egyezni, ha nem, akkor még egyszer beszélünk róla, lehet, hogy el kell halasztani a szavazást. Másodszor nem ezt most nem lehet itt megoldani. Remélem meg tudnak -e egyezni, mielőtt a holnapi szavazásra sor kerül. Egyébként pedig én magam is azt mondanám, hogy halasszuk el a szavazást, de próbáljuk ezt úgy megtenni, hogy demokratikusak maradunk. valóban gondolsz, az, hogy a árnyékjelentéstevőkön túli frakciótagok nem igazán jutnak hozzá időben a különböző anyagokhoz. Próbálkozunk, jelenleg ez van. A biztos úr megjelent itt az eszmecserére, nem sok ideje van, úgyhogy próbáljuk ezt most lezárni, és holnap bejelentem az eredményt. Most pedig visszadom az elnöklést, most nem tudom elmondani a saját jelentésemben kapcsolatban azt, amit el akartam mondani, de majd írásban mert eljuttatom mindenkinek, hogy hogy is állunk a kompromisszumokkal. És remélem ez kielégítő lesz. Köszönöm szépen. Akkor most visszaadom az elnöklést. Right, thank you very much. Um... Köszönöm szépen. Barnier biztos úrnak Amsterdamba kell majd mennie. 6.15-kor muszáj elindulnia innen, úgyhogy rögtön a közepébe vágunk. Nem is lesz bevezető. Biztos urat hát sokszor szoktuk itt köszönteni körünkben, mindig örülünk neki, mikor ide látogat. Akkor talán térjünk, át is adom rögtön a szót. Tessék, Michel. Bonsoir à chacune chacun. Jó estét kívánok mindannyiuknak, és köszönet Sharon a kedves fogadtatásért. Először is nagyon köszönöm a megértésüket, még azt is kértem, hogy ezt a meghallgatást néhány nappal szervezzük át, mert most már négy hete egy csípőműtéten estem át, és nem tudtam eljönni két hete önökhöz. Köszönöm a megértést. Hölgyem és uraim, kulcsfontosságú pillanathoz érkeztünk. Közös munkánk során a parlamentben és a tanácsban egy évre vagyunk a mandátum végéhez képest, úgyhogy itt most elemeznünk kell, mit végeztünk együtt, és talán meg kell gondolnunk, hogy az elkövetkezendő hónapok során szükség van-e bizonyos dokumentumokra. Hát elég sokat dolgoztunk az elmúlt három év során, köszönet mindenkinek, aki lehetővé tette ezt az előrelépést. Természetesen még van azért sok tennivaló, nagyok az elvárások, ezt tapasztaltam Sharon bowles az ECOFIN Dublini ülésén, ahol hallottuk a G8-ak ülésén is ugyanezt. Három témában fognak minket külön megítélni, nem ezek az egyetlenek, a bankunió, hogy gyorsan ö, hajtsuk végre a közös állásfoglalásokat, a szabályozás lezárása, illetve hogy egy kicsit másfajta szabályozást hozzunk ahhoz képest, amelyet a válságból való következtetéseknek köszönhető, az, illetve hogy azokból levontunk, hanem inkább, hogy újra beindíthassuk a növekedést. Nagyon röviden szeretnék szólni erről a három területről. Először a bankunióról. Voltak, akik úgy gondolták, hogy ez túl ambíciózus cél, utópikus, most már kezd realitássá válni. Két fontos pillér segítségével, a felügyelet az egyik, illetve a betétek garanciája terén. Köszönet az előadónak a felügyeleti téma jó úton halad, és néhány nappal ezelőtt Strasbourgban a plenárison beszéltünk is erről a témáról. Remélhetőleg az elvárásoknak is megfelel majd mindez, és a demokráciának is. Ugyanakkor az állásfoglalás témájában is elő kell lépnünk. A ciprusi válság megerősíti azt, hogy ez nem csak elmi, elméleti aggály. Gunár Ottmártnak és az árnyékjelentés készítőknek köszönet, hogy az irányelvvel kapcsolatos előreli jelentés területén előreléptek. Néhány nappal ezelőtt volt egy vita is erről, a finanszírozásról, a különböző területekről, a hierarchiáról, az alkalmazás időpontjáról. Ahogy önök is tudják, júniusban néhány nap múlva egy javaslattal állunk elő a bankok mechanizmusáról az eurozónában, egy bizonyos prefinanszírozási lehetőségről is a bankok részéről, illetve az eurózónában található bankokra vonatkozó állásfoglalás végrehajtásáról. Remélhetőleg ez megfelelő és átfogó lesz, és kiegészíti a 2014-es felügyeletit is, de ugyanakkor kapcsolódik a 2015-öshöz is. Második terület, a bankunión túl a megelőző intézkedések, ugye itt vontuk a következtetéseket a válságból, a 27-ek, hamarosan 28-ak az Európai Unió belül sokat léptek előre, köszönet Werner Langénak, a származtatott termékek vonatkozásában. Ugyanakkor három területről amelyek rendkívül fontosak, vitát folytatunk. Markus Ferber a MIFID témában. A lehető leggyorsabban szeretnénk a három oldalú egyeztetéseket is beindítani, és az év el, vége előtt lezárni a folyamatot. Hölgyeim és uraim, ez nagyon fontos, mert az Egyesült Államokban már hasonló szabályok léteznek. És mivel egyelő esélyeket szeretnénk, nekünk is lépnünk kell, hogy ez kialakulhasson. Második terület, Ellen McCarthy, a piaci ö, visszaélések. Nagyon örülök, ez is meg fogja erősíteni ö, jogalkotói keretünket. Megvezetül pedig magát vászal a lehető leggyorsabban kell elkezdenünk a három oldalú egyeztetéseket, a biztosítási termékek témájában, a hosszú távú garanciák kentén belül. Nos, gyorsan ö, említettem ezt a három területet, de nyilván vannak még más ö, témák is, a UCIT 5 ö, például, a biztosítás ö, egyeztetése, a PRIPS, Pervans, Beres témája, vagy a CSD, két Wimble témája. Nos, ahogy önök is tudják, a bizottság most számolt be egy irányelvről, önök is és én is fontosnak tartjuk ezt. Klute úr 2011-es témája, hogy mindenkinek lehessen Európában alap bankszámlája, az átláthatóság biztosítása érdekében, illetve a banki tranzakciók egyszerűsítése érdekében. Hölgyeim és uraim, nagyon jól tudom, hogy nagyon sok témában dolgoznak. Tudom azt, hogy mekkora teher nyomja a vállukat, a bizottsági kollégáik vállát is, de hát ez ok lenne arra, hogy most meghátráljuk, ahogy ezt egyesek szeretnék? Szerintem nem. Emlékeztetném önöket arra, hogy megint vannak problémák a pénzpiacokon, utalnék arra az esetre, arra botrányra, amelyről most hallottunk. Oda kell figyelnünk arra is, hogy szabályzóink milyen hatással lesznek a piacra, hogy ne közlekedő edényként működjenek ezek. A kifizetési szolgáltatásokra vonatkozó irányelv vonatkozásában nagyon gyorsan ajánlásokat fogunk megfogalmazni, aztán a rendszer kockázatok vonatkozásában, a bankok strukturális reformja, a másik terület a nyár után, a nyári szünet után születik meg a javaslat. Aztán egy konzultációt végeztünk ebben a témában, és köszönet Irene mccarthy aki saját kezdeményezésű jelentést készített, és szeretné ezt a strukturális reformot bizonyos szinten tartani. Aztán őszre a ö, nyugdíj alapok ö, felülvizsgálata következik, hogy jobban védhessük őket a egységes piacon, és ahogy elmondtam kollégájuknak, ez a felülvizsgálat az átláthatóság, jelentés készítés területeit érintik majd, és második lépésben az óvatossági elvárásokra is áttérünk, mert az az igazság, hogy bizony több időre van szükség eh, ahhoz, hogy eh, a nyugdíj alapok vonatkozásában a mennyiségi kérdéseket jobban értékelhessük. Nagyon fontosak ezek a reál gazdaságban, mint hosszú távú befektetések például. Végezetül pedig a szükségességről néhány gondolatot engedjenek meg. A reaktív, preventív, represszív irányelvnek nevezem azt a dokumentumot, amely készül most, a G20-ak programjának végrehajtása. Nos, történelmi pillanat ban élünk, most kell megragadnunk a lehetőséget, hogy fellépjünk ezen a területen, hiszen ezt várják el tőlünk az állampolgárok és a vállalatok is, hogy a beruházási projektek felé terelgessük a befektetéseket, mégpedig hosszú távra. A zöld könyv most készült el erről, hiszen nagyon fontos a hosszú távú finanszírozás, nagyon fontos a megfelelő elszámolás, a KKV-k hozzáférése a finanszírozáshoz, legyenek azok akár banki vagy nem banki forrásból. Nos, ezek azok a gondolatok, amelyeket felvetettünk a vita során. Köszönöm, hogy részt vettek benne. Végezetül pedig ami a múlt heti csúcsot illeti, a konklúziók értelmében el kell gondolkodnunk azon, hogy a jelentés hogyan valósul meg az átláthatóság terén. Itt elsősorban a befejezetendő adókra gondolunk. Ez a kötelezettség már önöknek köszönhetően bevezetésre került a bankok vonatkozásában, illetve a különböző kitermelő iparágak, az erdőgazdálkodás terén is bevezetése került, projektenként, de azt hiszem tovább kellene lépnünk, és minden nagyvállalatot Európában arra kellene köteleznünk, hogy ami az adózást illeti, tisztálásunk, hogy kinek és mennyit fizetnek. Azt hiszem, hogy ez itt a lehető leggyorsabban kellene lépnünk. Hát ennyit szeretem volna elmondani önöknek a rendelkezésemre álló időben. Várom a kérdéseiket, köszönöm a figyelmüket és megértésüket. Köszönöm szépen, biztos úr. Örömmel hallottam az országról országról való jelentés gyakorlatáról mondottakat. Persze a látlathatósági irányelvre várunk, a legegyszerűbb módja egy gyakorlat megvalósításának az volna, ha abba tennénk. Persze a tanács azt javasolta, hogy a nem pénzügyi adatok nyilvánosságáról szóló szabályozásban tennénk. Mindenképp úgy kell megcsináljuk, hogy a számviteli és átláthatósági irányelv úgy alakuljon, ahogy mi javasoltuk a pénzügyi felelősség kiegészítésével. A időt is figyelembe kell vegyünk, hogy mindenkire jusson idő. Négy perc lesz a kérdése felletre, és nem engedem meg senkinek a kérdés ha két percnél tovább tart, mert hogy választra is kell időt hagyni. Sokan vannak a listán, a biztos úrnak meg el kell mennie korán, lehet, hogy nem mindenkire jut idő, attól függ mindenki sorsa, mennyire udvariasak a képviselőtársai. Először Marian. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm, biztos úr. Köszönöm a tájékoztatást. És köszönjük, hogy eljött körünkbe. Hadd tegyem föl kérdésemet. Az egységes rezolúciós hatóság, amelyet olyan régóta várunk, ha a javaslat megszületik, talán föllebentetni a fátyol legalább egy sarkát. Inkább csak a tagállami hatóságok koordinátoraként működik, majd ez a szervezet, vagy ennél nagyobb hatáskör lesz. Tehát pusztán koordinációs szerepe lesz, vagy kicsit keményebb jogosítványokkal bír. Én az utóbbit remélem, ha, hogyha többet tenne, mint pusztán koordinálja a tagállami szabályozó hatóságokat. Erről, ha valamit megszellőztetni, ne, az jó lenne, és lesz egy pénzügyi, valamilyen pénzügyi backstop szerepe. Az Európai Bizottság nagyra törő ambíciókkal indított. Ön a szerződések rendelkezéseinek jelenlegi formájában kívánja továbbvinni ezt a témát? Aztán a betétgaranciák tekintetében be lehetne ismét indítani a bizottságban az erre vonatkozó munkát? hogy ez a témadosszié befejeződjék. Elnézést, egy, ha megengedi az átláthatósággal kapcsolatos megjegyzésre reagálnék, támogatom. A nagy cégek figye, fizessenek, de tudjuk is, hogy kinek és mennyit. Nos, hogy hol kellene ezt bevezetni, egyelőre még nem tudom, de ha mini, ha lehet minél előbb, és a lehető legnagyobb biztonsággal. Nem elméleti síkon mozgok, és kész vagyok bármilyen eszközzel dolgozni az átláthatóság témájában, legyen az leg, a lehető legközelebb álló, legtávolabbi szöveg. Példa volt erre a környezetvédelmi kérdés, de elnök asszony, minél előbb szerintem ez lenne a legjobb. Köszönöm. Oh, yeah, okay. Nos, visszatérnék Marian Tiszen kérdésére. Szeretnék hasznosan részt venni a vitában. Ami minket illet, nagyon sokat dolgozom Barózó elnök úrral, Ren, de Almunia kollégákkal is, akik elsősorban ezekkel a kérdésekkel foglalkoznak a bankok vonatkozásában. Egy egységes hatóságról lenne szó, amely az Európai Központi Bankkal együtt működne, mint felügyeleti szervvel, ahogy önök is akarták, és javasolni fogok olyan rendelkezéseket, amelyek értelmében ez az egységes hatóság, akár csak a felügyelet esetében úgy tevékenykedhessen, hogy részt vehessen a felügyeletben, a felügyeleti tevékenységben. Tiszen asszony, többről van itt szó, mint egyszerű koordinációról, mert láttuk, hogy ennek mik a korlátai. Én is tudom, mint ön is, ott a Dexia esete. A három ország, amelyet érintett a dolog, a hétvégén kellett improvizálni valami megoldást. És mindenképpen itt kell változtatni ezen. Tehát integrált szervről volna szó, amelynek tényleg van döntéshozó ö, hatásköre, minden demokratikus ö, ö, megoldással. A lehető európai megoldást ajánlva. És aztán persze nyilván a tanácsban is és a parlamentben is meg kell vitatni ezt. Ez a szerv természetesen az állásfoglalás eszközeit használná. E, Gunnar már teljesen jogosan jegyezte meg, és utalnék még egy másik jelentésre is, amelyről most folyik a vita, kifizetések garanciáiról, hogy kimerítsük ezt az eszköztárat, amely az állásfoglalásban rejlik. Ami a backstopot illeti, a közös a mechanizmus, és aztán a stabilitási mechanizmus is. Thank you. Uh, now for the S&D, Elise. Köszönöm szépen a szocialisták nevében, Elisa Ferreira teszi fel az első kérdést. Jó napot kívánok, biztos úr! az, hogy kérdéséhez kapcsolódik az enyém. Az Európai Parlamentben a amikor a bankokról beszéltünk, akkor egyfajta értékrendet állítottunk föl, és, véd, és azokat szeretnék leginkább védeni, akik, akinek a banki betétje nem éri el a 100 ezer eurót. Ez kicsit hasonlít ahhoz, ami az Egyesült Államokban van. Az FDIC erről szól, tehát próbáljuk védeni a betéteseket. Nagyon fontos az, hogy az európaiak bízzanak a bankokban, és hát ez nagyban attól függ, hogy védjük, védjük e a, beszédjei, a betéteiket bank csőd esetén. Firmé, redire. Megerősítem, újra elmondom. Az eddig tapasztalt ciprusi válság alatti hibák alapján 100 ezer euró alatti betéteket mindenütt garantálni kell Európában. A takari, megtakarítást végzők számára, a betétesek számára ezt minden körülmények között biztosítani kell. A szövegünkben már a kezdetek kezdetén e, ezt gondoltuk, jó egy évvel ezelőtt talán, és akkor egyébként nem hallottam sok megjegyzést, mert a cél egyértelmű volt, hogy együtt találjunk megoldást, hogy már előre jelezzük, hogy mik a játékszabályok, hogy a bankok fizetnek a bankokért, nem pedig az adófizetők. Öt éve már azt látjuk, hogy az adófizetőknek kellett megfizetniük a banki hiányosságok árát. Tehát, akik 100 ezer eurónál többet helyeztek el betétekbe, Ugye néhány nappal ezelőtt is folyt a vita a miniszteri szinten erről, és én is támogatom azt az elgondolást, hogy a hitelezők hierarchiájában garantálni kell, hogy minél kisebbek legyenek a veszteségek. Részvényesek, hitelezők, fiatalabbak, idősebbek, és az idősebb hitelezők, akik több mint 100 ezer euróval rendelkeztek betétesként. Most mi a helyzet velük? Meg kell egyezni jogalkotóként a tanácssal, és azt gondolom, hogy a betéteseket kellene preferálnunk, hogy a célokat kétféleképpen tudjuk elérni a 100 ezer euró alattiak esetében nincs gond, mert garantáltak. Ezt is meg kell őrizni. Ami viszont a többi összeget illeti, csak a többi hitelező kielégítése után foglalkoznánk a bankor, bankokkal. Tehát Remélem, hogy a preferenciát, amely a betéteseket védi, a parlament is támogatni tudja. Wolf Klintz az Aldétól. Köszönöm szépen, biztos úr. Hát azt hiszem, hogy eh, a munka dandárja még hátra van, és jönnek a választások is, úgyhogy igyekezünk kell. Nagyon sok szabályozásról döntünk, döntöttünk, szerintem ezek mind, ezeknek mind megvan a létjogosultsága, De elképzelhető, hogy az összhatás mégsem lesz olyan pozitív, hogyha túlságosan kicsi időhatára terjesztjük ki ezeket a, az intézkedéseket. Az elmúlt négy évre visszatekintve hogyan értékeli az eddigi teljesítményünket. A legtöbb intézkedés tekintetében együttműködött a parlament és a, és a bizottság, de azért van párhuzamos munka is, tehát a tagállamokkal is párhuzamos munka folyik. Franciaország például két osztályba sorolja a bankokat, Németország és az Egyesült Királyság is megkezdte ezt a tevékenységét. Elkezdünk attól tartani, hogy mindenki saját útjára tér. Hogyan, hogyan lehet azt létrehozni, hogy egységes legyen a rendszer? Hogyan lehet ezt megvalósítani? Nos, a kérdés pontosan annak az alapja, amit felvetettem az előbb. Reaktív, preventív, néha represszív, de orvosló szabályozás, hiszen mindannyian azt szeretnénk, akinek hosszú távú memóriája, és nem rövid a válság vonatkozásában, proaktív szabályozást a növekedés érdekében. De ugyanakkor oda kell figyelnünk arra, hogy az intézkedéseink garantálják a pénzpiacokon az egészséges vitát, hogy a bankárok a reál gazdaságot finanszírozzák, hiszen ez a feladatuk. Wolf Klins, ezért hozunk ilyen intézkedéseket. Hatástanulmány kísér minden ilyen javaslatot. És ezért figyelek oda külön, hadd említsek néhány példát, de már sokszor itt beszéltünk ezekről együtt is. A CRD 4-es rendelet vonatkozásában emlékszem a sajtóvár kampányra, én voltam az elsők között, az elsők egyike, aki a likviditásra hívta fel a figyelmet. Az LKB elnöke is ugyanazt mondta, önök közül is sokan, és végül is aztán a Báli Bizottság újra ö, vizsgálta a kérdést, és ha, aztán a harmadik példa, amit az előbb is ö, említettem, a nyugdíj alapok. ahol is elhangzott, hogy további munkára van szükség hónapokon keresztül, hogy elemezzük a helyzetet. Úgyhogy nagyon odafigyelünk ezekre. Ezen kívül arra is odafigyelek, hogy ezen szabályok hogyan hatnak egymásra. Ezért gondolom, hogy a zöld könyv vonatkozásában fontos a konzultáció, mert a befektetések témájában nagyon fontos, hogy ezek hogyan hatnak a gazdaság különböző területére. Ezen kívül globálisabb tanulmányt is kértem, de ezt csak majd akkor tehetjük meg, amikor minden egyes szöveg realitásával rendelkezünk. Úgyhogy ezért mondtam azt, kicsit lelkesen, hogy figyeljünk arra oda, amit Klinc is elmondott, és hogy milyen kumulatív hatásai vannak ezeknek a szabályoknak, mert a növekedés csak akkor valósulhat meg, ha finanszírozzuk a gazdaságot. És ki finanszírozza a gazdaságot? Mivel már az államok erre nem képesek, és az európai költségvetés szerény forrásai sem, akkor csak a bankokra, a pénzpiacokra, illetve a nyugdíj alapokra támaszkodhatunk. Úgyhogy pontosan erről van szó az zöld könyvben. Wolf A harmadik értékelése is oda kell figyelni, a transatlantira, erről kevesebbet beszélünk, hiszen most hajtunk végre egy olyan szabályt, egy olyan törvényt, amely az egész világot érinti, illetve a világ más részeiről hozzánk érkezőket is. Úgyhogy nagyon oda kell figyelnünk a reciprocitásra. Úgyhogy ezért töltök annyi időt az amerikaiakkal, akik a legfőbb partnereink, hiszen a pénzügyi tranzakciók 80%-a transatlanti jellegű. Köszönöm. Haladjunk gyorsan tovább, Case Swinburne. Köszönöm, biztos úr. Utolsó gondolatához csatlakoznék a transatlanti tárgyalások témájához. Különösen arról kérdezném, hogy tájékoztatná bennünket az emír állásával kapcsolatosan, illetve a származékos ügyletek szabályozását illető EU-USA tárgyalásokról. Az újságok írnak arról, hogy elakadtak volna ezek. Kemény lobbinak vagyunk kitéve a szabályozók mind a két oldalán az óceánnak. Ezért kérdem, hol áll a dolog? Kérem, tájékoztasson bennünket. Tekintet arra, hogy a G20 globális megállapodásáról van szó, jó volna arról is hallani, hol tart a tárgyalás, a végrehajtását illetően a g 20 vállalások a többi régió, különösen Ázsia vonatkozásában, az ázsiai piacok vonatkozásában, hol tartanak ezek. És végül a piaci témájú témadossziék egészében, ha vázolná, hogy érzi, hova jutunk a ciklus végéig a nagy piaci témájú témadossziékban, például a MIFID ügyében, ahol a parlament már múlt év végén meghatározta álláspontját. Valaki, mint azt mondta volna, hogy a tartalmáról meg is feledkeztünk volna, hisz olyan régóta nem tárgyaltunk már róla. Jól van a ciklus végéig befejezni ennek ügyét. Aztán a piaci visszaélések dossziéje, a CSDR dossziéja is ide sorolható és az állampapírokra vonatkozó szabályozás is jó lenne, ha lezárulna már. Jó sok kérdés hangzott el, úgyhogy távirati stílusban válaszolok. Ami a Mifidet illeti, az utolsó ECOFIN tanácsülésen Brüsszelben néhány nappal ezelőtt az ír elnökség alatt emlékeztettem arra, hogy két nyitott kérdés marad még az önök előadója nagyon jól tudja ezt, ez az átláthatóság és a hozzáférhetőség kérdése. Mind a kettő nagyon fontos, nem csak a második számomra. Ez egyértelmű. Úgyhogy nagyon szeretném, hogyha még az ír elnökség alatt, illetve a litván elnökség alatt a két témában eredményre jutnánk, végleges megállapodás születne az évvége előtt, hála az önök előadójának már nagyon jó előrelépések történtek, úgyhogy nagyon remélem, hogy az elkövetkezendő hónapok során ez így megy majd tovább. Végül is a 2013-as év meghatározó. Ami a származtatott termékeket illeti, a megállapodás a transatlanti síkon fontos, de hát 600 milliárd dollárról beszélünk, 80%-uk tőzsdén kívüli ügylet. Aztán ott van Kína, Szingapur, Japán, ezek is mind borzasztóan fontosak. És ezért tárgyalok kínai, japán kollégáimmal, és néhány nap múlva oda is utazom. A bizottságukat eh, rendkívüli módon érintenek eh, minden ilyen jellegű tárgyalások, mert a törzsdén kívüli származtatott termékek rendkívül fontos termékek, gyakran, rendszeresen ülünk össze a regulátorok szintjén, részt is veszek ezekben a tárgyalásokban, én magam is világszerte, az is utalt a nehézségekre hogy különböző szabályok vonatkoznak a tőzsdén kívüli származtatott termékekre a határokon átnyúló tranzakciók esetében. Mivel az CFTC elutasítja azt a koncepciót, amit mi szeretnénk elérni a határokon átnyúló ügyletek esetében. Hongkongban azt hiszem május végén lesz a következő ülés, tehát néhány nap múlva, addig pedig, ami a francia, Németország, Egyesült Királyság, Japán, Oroszország, Brazil, Dél-Afrika, minisztereit illeti, és Jack Lumhoz is fordultam, az új amerikai kollégámhoz. Szeretnék vele júliusban erről a témáról beszélni. Köszönöm. Oké, okay, uh, Sven. Sven következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Üdvözlöm, mert biztos úr. Lenne két egészen konkrét kérdésem. Az árnyék bankról szóló javaslatnak az a lényege, hogy, mi a, hogy hogyan kezeljük a pénzpiaci alapokat. Sajnálatos módon ezt elhalasztották az Európai Rendszer szintű kockázati tanács. Azt javasolta, hogy, hogy a CNAV gyakorlattal hagyjunk fel, hagyjon fel, hiszen ennek nagyon komoly hatása volt a válság kialakulására. Egyébként pedig lobbizás folyik önöknél, azt kérik ezek a lobbisták, hogy ilyen-olyan javaslatokat halasszanak el, vagy ne is égjenek vele. Megtartotta a bizottság azt, ami, ami a parlamenti ami a javaslatban volt a tervezetben, hogy a piacról piacra nem engednek be bizonyos tevékenységeket? jó lenne, hogyha megtartaná úgy ezt a javaslatot, ahogy az eredetileg volt. Eredetileg volt. Az előző eszmecserén biztos úr azt ígérte, hogy a nagy határon átnyúló biztosítók válságára vonatkozó javaslattal fog élni. Mikor fog megjelenni ez a javaslata? Oui, je confirme Sven Giegold. Igen, megerősítem Sven Giegold, támogatom. Dolgozom egy javaslaton ebben a témában. A biztosítás, biztosítási alapok ö, kockázatairól. Ugye nemzetközi kontextusban is foglalkozunk ezzel, szükség van tehát nemzetközi szintű tárgyalásokra, elemzésre van szükség, foglalkozom ezzel ö, kollégáimmal együtt, és szeretnék egy dokumentumot készíteni. Ön is említette az első párbeszédünk során, nem felejtettem el, úgy gondolom, hogy objektíven tekintve nagyon sokat dolgoztunk, igen, kompetens munkatársakkal, de hát prioritásokat kellett megállapítanom, amit meg is tettem, és azt gondolom, hogy a pénzügyi aktorok vonatkozásában el kell mondanunk, hogy a bank ágazat volt az e, végül is a, fel, a válság kirobbanásának egyik oka. Nos, ami a szolvenciát illeti, ez az utolsó lépéshez közeledik. Ami az árnyék bankolást illeti, nem kell másokat várniuk, mert júniusban lesz a bizottsági közlemény megszületésének időpillanata. Megerősítem tehát, nem kell sokat várni. A pénzpiaci alapok témájában a dokumentumra utolsó pillanatokban vagyunk már az elemzések terén, illetve a kockázatokat is elemezzük, amelyek ezekhez kapcsolódnak. És megint csak utalnék arra, amit már korábban is mondtam, amit el szeretnénk érni a banki ágazatban. Köszönöm. Um, uh, my question was very... Kérdésem nagyon pontos volt. Az ECRB azt javasolta, hogy tiltsuk be a CNAV gyakorlatát a nettó acid value gyakorlatát. De az eredeti javaslat ezt nem is jelentettem meg, holott ott az első alkalom, hogy az ECRB valamit betiltott volna. Most végül is ön támogatja, vagy sem ezt a javaslatot? Moi, toujours e euh, avec beaucoup Mindig figyelemmel hallgatom a véleményüket, amióta csak megszülettek, és csak annyit mondanék most, hogy tudom, hogy szeretné, hogyha bizonyos tevékenységeket betiltanánk, ott van a rendszerkockázati probléma, majdnem kész van már a dokumentumunk, már csak az utolsó simítások hiányoznak, és kérem, tartsa tiszteletbe azt, amit elmondtam, hogy nekem tiszteletbe kell tartanom az egész kollégium munkáját, úgyhogy nyilvánosan nem mondhatom azt, ami még nem született meg hivatalosan. Köszönöm. Thank you. Uh... Köszönöm szépen, Nikolas Huntis következik. Köszönöm szépen. Tisztelt biztos úr! A kérdésem hetétekre vonatkozik. Illetve arra az irányelvre, amit várunk, hiszen Görögországban mindenféle mendemondák vannak. A görög bankrendszer régebben elég egészséges rendszer volt, mert nem voltak nem voltak rossz pénzügyi eszközök, termékek. Most viszont ugye a állam kötvények miatt eléggé megváltozott a helyzet, csökkent az értékük. Most újra kell tőkésíteni a bankokat Görögországban. Most mindez a 2012-es tényeken alapult, de azóta jelentősen romlott a recesszió Görögországban, és természetesen ennek hatása van a rossz adóságokra is, amelyek még tovább súlyosbították Görögország pénzügyi nehézségeit. Ugye itt alapvetően 2012-es adatokkal dolgoztunk, azóta pedig romlott a helyzet, akkor most végül milyen helyzetben van a görög gazdaság? És mint előtettem, a rossz adóságok sem segítenek a helyzeten. Mi fog történni? Javítanak a rendszeren? hiszen itt most már kellemetlen hatás, mellékhatásokról beszéltünk. Nos, nagyon jól értem az érzéseit, amit megfogalmazott. A görög vállalkozók és nagyon sok állampolgár is jelentős alapokról beszélnek. De én, mint biztos, akinek feladata a pénzpiacok szabályozása, nem tudok jól választ adni önnek, mert azok a szövegek, amelyeket készítünk, és amelyek léteznek már 15-12 hónapja, és ezt megszavazásra várnak. A múlt ö, sebeit nem tudják begyógyítani, nem tudjuk visszatekerni az időt, nem tudják szabályozni majd az államadósági problémát, a toxikus eszközök problémáját, az államadóságok problémáját, a felügyelet hiányát. Ezek a szövegek talán bizonyos mértékben mától lesznek hasznosak, bár nem sok, mert mindegyik majd az idén valamikor lép hatályba, és holnaptól kezdve önökkel együtt az elmúlt válságos időszakainak tanulságai alapján dolgozunk a holnap és a ma érdekében, nem a tegnap érdekében. Nos, az összes probléma, amelyel szembe kellett néznie Görögországnak, utalhatnék Ciprusra, Írországra, Spanyolországra is. Egyenként foglalkozunk velük, ami a jogalkotást illeti, legyen az a felügyelet, a, a kormányzás, az újratőkésítés, a, a megoldás, mivel levontuk a következtetéseket, és hát azért is hoztuk ezeket a szabályokat, törvényeket, mert a legtöbb bankválság, amelyet négy-öt éve éltünk át, hát azt hiszem sokkal jobban megbírkoztunk velük. Oliren kollégám foglalkozik ezzel elsősorban, de talán annyit mondanék még, hogy nagyon sok országban stabilizációs erőfeszítéseket kell tenni, pénzügyi, költségvetési téren, és én magam, mint biztos, ezt mindenképpen támogatom. És már nagyon régen különbséget tettem a kettő között, nevezetesen a túl nagy szigorúság, e, illetve a növekedés e, kívánalmai között, hogy ne ölje meg a nagy szigorúság a növekedés lehetőségeit. Úgyhogy én személy szerint, és ezt már elmondtam a kollégium keretén belül is, ez nem titok, hogy különbséget kell tenni az országok között, és e, a különböző alkalmazkodási ritmusok között is. Köszönöm. Sorry, Pablo, I was looking for you, you are there. Bocsánat, Pablo, nem láttalak, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos úr, említette, hogy a felügyelet jó úton halad. Ezzel teljes mértékben egyetértek, de a banki felügyeletnek, a banki felügyelet akkor sikeres igazán, hogyha bankunió második pillérjét megvalósítjuk. Azt mondta, hogy júniusban egy egy, bank, egy banki válságkezelő javaslatot fog majd megjelenteni, megjelentetni. Ennek nagyon, nagyon örülök, és azt hiszem, hogy ez jó üzenet az európai polgároknak is, hogy a politikusok és a törvényalkotók mindent megtesznek azért, hogy ki lábaljunk a válságból, illetve megpróbáljuk elérni, hogy a válság ne fordulhasson elő még egyszer. Vajon meg kell-e változtatni a szerződést, hogy a bankunió második pillérjét megvalósítsuk? Biztos úr, meg kell változtatni a szerződést? Módosítani kell azt? Köszönöm szépen, és köszönöm elnök azt. Ma réponse non. A válaszom nem. Úgy gondolom, hogy az európai megoldási mechanizmust a jelenlegi szerződések alapján tudjuk és fogjuk megfogalmazni. Én ebből indulok ki kollégáimmal együtt, és természetesen jogi szolgálatunk támogatásával, annak tanácsai alapján, illetve a bizottságén, hiszen rendkívül kompetensek. Pablo Szálvá. Bizonyos országok, főleg Németország bizony aggályokat fogalmazott meg, és nagyon odafigyelek erre, főleg Wolfgang Schäuble ö, ö, hozzászólását hallgatom mindig külön figyelemmel és tisztelettel. Megértem Németország aggájait. Nem szabad elfeledkeznünk és alábecsülnünk a jogbiztonság kérdését. Ami Karlsruhe-ét illeti. Illetve mindazt, hogy időben lépjünk. Nem vetném el azt az elképzelést sem, hogy miután már az egész bankunió működik, a felügyelettel, a mechanizmussal együtt, ahogy csak lehet, a jelenlegi szerződések keretein belül, aztán majd egy módosítás segítségével a szerződésen kívül lehet még javítani rajta, konszolidálnia. És azt hiszem, hogy Németország és mások is pontosan erre gondolnak, és ezt megértem. Hiszen a bizottság, amelynek része vagyok én is, néhány hónappal ezelőtt javasolt, és ezt olvastam is, az anyagra való utalást a parlamenti anyagban, hogy jobban működjön a monetár unió, tehát módosítsuk a szerződést. Mi bizottság is javasoltuk ezt, tehát nem mondjuk azt most, hogy ez nem hasznos, egyszerűen csak azt szeretném mondani, hogy a jelenlegi keretek között kellene működtetni aztán javítani rajta majd a szerződésen kívül. Köszönöm. Well, yes, sorry, there you are. <clears throat> Ja, eine ganze Reihe von Fragen. Egy sor kérdés, amelyek én is fel akartam tenni, aztán Pablo is feltette őket. Egy témát azonban kiemelnék, és erre koncentrálva. Ez pedig nem más, hogy hogyan megy tovább az amerikaiakkal a tárgyalás. A Fed nemrégiben terveket tett nyilvánossá, biztos úr, miszerint a külföldi bankok Amerikában is kell, hogy az amerikai ernyővállalatot alapítsanak ezen tervek szerint a jövőben. Ez végsősorban a külföldi bankok hátrányos megkülönböztetés jelenti az Egyesült Államok részéről, és a hazai bankok előnyére szolgál. Ön, mint felelős EU biztos, már e protekcionista intézkedés tervezet ellen felszólalt nyíltam, ám hogy látja ön Európa és Egyesült Államok közötti viszonyrendszer alakulását? tekintetben hogyan várható, és az Európai Bizottság milyen tárgyalási pozíciót foglal el, hogyan tervezi ennek alakítását? Nagyon fontos ez a kérdés is, mint az összes többi, és ez arra vonatkozik, hogy mennyire szavahihető mindaz, amiről döntünk. Emlékeztetni szeretnék arra, hogy minden bankokra vonatkozó szabályozó, amiről döntöttünk, a G20-ak javaslata alapján született, vagy ahol Obama elnök úr, a kínai elnök, mindenki ott volt. A G20-ak jelentőségét én is nagyra értékelem, hogy nem mindig ugyanazon szabályokkal, törvényekkel, de párhuzamosan próbál rendezni kérdéseket. Ugyanez az igaz Ugyanez igaz a banki ágazatra. Odafigyeltem arra a problémára is, amit felvetett, és pontosan ezért fordultam az amerikaiakhoz, Bertrange úrhoz, a Federal Reserve elnökéhez, az amerikai szövetségi bank elnökéhez, és néhány nappal ezelőtt egy kollégámmal is tárgyaltam itt. Több európai miniszterrel is tárgyaltam. Azt hiszem a japán, a kanadai miniszter is ott volt. Miről is van itt szó? egyoldalú intézkedésekről, amelyeket az amerikaiak szeretnének a külföldi bankokra ö, alkalmazni, amelyek Amerikában vannak, és arra akarja őket kötelezni, hogy az úgynevezett Foreign Banking organization belül tevékenykedjenek. Ez nekünk sokba kerülne. Nekünk is, külföldieknek is, az amerikai bankoknak is, mert nem szabad illúziókat ringatnunk, dédelgetnünk, igazat kell mondanunk, nekünk is és nekik is. Én pedig nem szeretném, hogyha kiegyensúlyoz intézkedéseket kellene hoznunk. És pontosan 8 szorra azért megyek az Egyesült Államokba júlió, júliusban, hogy jó egyensúlyi helyzetet teremthessünk. Nem feltétlenül ugyanazokkal az intézkedésekkel, hanem olyanokkal, amelyek kiegyenlítik a helyzetet. Hiszen Amerikában konstruktív, ö, olyan de mindenféle naivitás nélkül szeretnénk eljárni. Köszönöm. Köszönöm, Permans. Merci, merci, monsieur le commissaire. Sur le dernier point, vous... Köszönöm. Az utolsó gondolathoz csatlakoznék. Nagyon aggaszt ez a dimenzió az EU-USA megállapodás vonatkozásában, nem csak a reciprocitás vonatkozásában, azt hiszem mindenkit aggasztani fog ez. Nagy beruházási belső piacról van szó, ahol nagyon sok az amerikai beruházás. Ezt ugye annak nevezzük, de másképp is lehetne minősíteni. amely képes egyik napról a másikra megbénítani az európai gazdaságot. A Goldman Sachs például ha franciául fogalmazok. Ez a felismerés hogyan fog segíteni abban, hogy a stratégiai, ezzel a stratégiai kérdéssel megbírkozzunk, hogy négy nagy amerikai beruházó egyik napról a másikra egyszerűen gúzsba köthet minket. Úgyhogy bizonyos mértékig ingyen ajánlok egy megoldást, Van egy olyan szerv, amely sokkal függetlenebb, mint az Európai Központi Bank, ez az ICC. Tehát rá nem vonatkoznak a tárgyalások. Ami pedig a hosszú távú megoldásokat illeti a gazdaságban, azt hiszem, hogy nagyon sokan türelmetlenül várjuk az önök dokumentumát. Nem tudom, hogy ez testamentum lesz, vagy örökség, de nagyon szeretnénk hogyha a folyamat elején születne meg ez az anyag, és újra fogalmazódnának a szabályok. Mert ha nézzük a hosszú távú finanszírozást, ha logikusan járunk el, akkor az azt jelenti, hogy az egész katalógust újra és újra meg kell vizsgálni, de nem akarjuk itt most újraírni a történelmet, talán majd egyszer valamikor másképpen teszik ezt meg helyettem. Csak egy másodperce van szükségem egy kérdésre. Egyedül emberim folytja be a szót, de ön az egyetlen, aki már tovább beszél, mint két perc. Nos, a konkrét kérdésem. Önnek most lehetősége van arra, hogy lépjen szemet a kollégájával együtt, a, ami a betéteket illeti. És ha logikusan járnak el, és mi is, a hosszú távú beruházások finanszírozásának szándéka feltételezi, hogy vannak ösztönzők, amelyek a hosszú távú ö, megtakarításokat ö, és ezek orientációját ö, támogatják állampolgáraink részéről, és azt gondolom, hogy ők is ezt várják tőlünk. Köszönöm. Nos, Pervans Beresz először is utalt az EU-USA nagy partnerségi megállapodásáról. Washingtonban voltam, mikor az Unióról beszélt Obama elnök, illetve másnap, azt mondta, hogy akarjuk ezt a globális partneri kapcsolatot, mégpedig fair és ingyenes, ingyenes és fair módon Hát ezt mondta Obama elnök úr, de, de ezek így együtt járnak, ezek a kifejezések, nem csak ingyenes vagy free, hanem fair is kell, hogy legyen. Én magam felszólaltam a tárgyalások során, hogy a pénzügyi szolgáltatásokat teljes mértékben ne adjuk. Itt a hozzáférés kiterjesztéséről van szó, mert ugye a szabályozási keretekről van szó. Pervans Berez, az Egyesült Államokban tényleg vannak intézményes okok arra, amelyek a CFT, CSCC szabályozó intézményekre vonatkoznak, úgyhogy nem beszélhet senki az ő nevükben. De azért nagyon odafigyelek arra, hogy valaki állandó partnerrel tárgyalhassak, aki objektív és hogy kiegyensúlyozott legyen a hozzáférés szabályozása és a másik oldal. A Goldman sachs és más problémákra is utalt. Elmondanám, hogy ehhez két eszközünk van, mégpedig új eszközök ezek. Az egyik az a dokumentum, amelyet az önök támogatásával megerősítünk, a tisztességtelen gyakorlatok, a visszaélések, ahol egyszerűen kemény harcot kell folytatnunk, és aztán van egy másik új dolog, a felügyelet az eurozónában. Itt van egy olyan szervünk, amely új, és ez még a külföldi lányvállalatokra is szigorú szabályokat fog érvényre juttatni. Aztán ott van a zöld könyv, nem igazán testamentumot szeretnék én írni, én az elő, a jövőbe tekintek nagy bizalommal és elszántsággal. Én egyszerűen csak a prioritásokról beszéltem, és már az elején, az első meghallgatás során, januárban, 2010 januárjában azt mondtam a ö, parlamentben, hogy a válságból milyen következtetéseket kell levonni. A G20-ak programja előttem volt, hogyha a gazdaságról vitát akarunk folytatni, akkor pontról pontra, piacról piacra, aktorról aktorra, termékről termékre, a G20-ak szabályait kell alkalmazni, hogy átadható legyen minden, és erkölcsös mindenütt, ahol eddig nem volt, azt köszönöm. It's a pass. Negyedkor el kell menni a biztos úrnak, úgyhogy most is gondunk van. Most már csak egy perces kérdéseket engedélyezhetek, és két perces válaszokat, és pervas. Ez így nem fair, hogy azt mondod, hogy mindig elveszem tőled a szót. Diego Feira, Feira a következő. Köszönöm szépen. Tisztelt biztos úr, szeretnék önnek gratulálni, hiszen nagyon jó munkát végez. Két kérdésem lenne, gyorsan. A kérdéseim a bank kérdéshez kapcsolódnak. Ciprus, Cipruson azt láthattuk, hogy nem volt megfelelő bizalom a bankrendszer iránt, és ez a bizalom hiány a megtakarítók, a betétesek körében is tapasztalható. Biztos úr, mit tehetünk azért, hogy azok a betétesek, akiknek problémás országokban, országokban van a betétjük, és félnek, mit tettünk azért, hogy ők megnyugodjanak? Egyetértek azzal, hogy egyetértek azzal, hogy az nem megoldás, hogy a betétesek fizetik meg a válságárát. Ami a 100 ezer eurós határt életi elképzelhető, hogy ezen felül lehet, egy, ezen felüli összegekre lehet egyfajta biztonsági garancia alapot kialakítani? Euh, je dis à Diego Feio que... Euh, Azt kell elmondanom Diego Fejonak, hogy euh, soha nem fordult elő, hogy amikor sürgősen léptünk fel Ciprus új hatóságaival, tehát soha nem gondoltam arra, hogy ez modell lehet Európa többi részére. És pontosan dokumentumonként az eurózónában a 27-28 Európai Uniós országgal, a betét garanciával egyértelmű, világos rendszert szeretnénk. Objektív rendszert, amit előre bejelentünk, ami Cipruson nem így volt. Nem tudta mindenki előre, hogy mire számíthat, ha a bank, amelynek részvényese, hitelezője nehézségekkel találja szembe magát. Úgyhogy Ciprus számomra nem modell, itt sürgősen kellett megoldást találni, egy rendkívül nehéz helyzetben, de ugye ebből mindenféle következtetést levonhatunk. Nos, ami a betéteseket illeti. 100 ezer euró alatt mindenképpen teljes a garancia, a fölött én magam azt kértem, mert ugye kompromisszumra törekedtünk a három oldalú egyeztetések során, hogy a 100 ezer euró alatti betéteseket utolsó mentségként húzzuk elő megoldásként, ami a kivételek listáját illeti, szeretném, hogyha a legszigorúbb korlátozatok között működnének, úgy gondolom, hogy ennek rendkívül határozottan, meghatározottnak kell lennie. One minute. Péter Simon, parancsolj egy percben. Köszönöm szépen, biztos úr, köszöntjük itt, hogy állja itt a kérdések záporát. Jó lenne, hogy egy kicsit kimerítő válaszokat is tudna adni. A bankunióval két lépésben jól indultunk, ám egyre inkább láthatóvá válik, hogy a mai beszélgetésről is hallott, hangzott, hogy ez csak verbális elemekre szorítkozik. A felügyeletről beszélünk, meg a betétgaranciáról, ám ez inkább úgy tűnik, mintha egyre inkább halasztódna ennek a rendezése. Ha nem tudunk befejezni egy jogalkotási folyamatot, és nem tudjuk visszanyerni a, bet, a megtakarítók bizalmát, akkor a ciprusi káosz napjaiban nagyon sok veszett el. A németek azt mondják, 70-80 százaléka biztosnak tartotta a befektetését, a betétjét. Ciprus előtt ezt mondták német közöménykutatások szerint, most már csak 50 százalék mondja ezt. 14 nappal a, a káosz után pedig csak 23 százalék gondolta, úgyhogy teljesen biztonságban van a pénze német bankokban akár. Tehát ez mutatja, hogy mennyire fontosak a jogalkotási lépéseink. Az Európai Bizottság hogyan szeretné még ebben a ciklusban megerősíteni ezeket a garanciára vonatkozó jogalkotási lépéseket? Euh, Nos, először is köszönöm az előadónak a dokumentumot, ebben a témában, amely része ennek a globális mechanizmusnak, amely megszilárdítani kívánja a banki ágazatot, és amelyről már két éve vitatkozunk a javaslatom alapján, és ugye újra beindul majd mindez a nemzeti szinteken. Nem akarok hosszan beszélni ismételten Ciprusról, de ezen a híres hétvégén én is beszéltem róla, ahol a kis betétesekről volt szó, akiknek kevesebb a betétje 100 ezer eurónál. Nem akarok itt visszatérni erre, de végül is erről van szó itt, erről a bizalom hiányról, ami itt felvetődött. Mert ugye van egy irányelv erről, és ezt nem tartották be. Végül is örülök, hogy a ciprusi bankok szerkezetváltása megtartja és tiszteletbe tartja ezt az irányelvet és egyetértek abban is önnel, hogy most már fenntartható bizalomra van szükség, fel kell építenünk egy rendszert, amely az egységes piacon a két ö, dokumentumon alapul, a ö, garancia, illetve a ö, megoldás. És ugye két dolog van még itt, a felügyelet, illetve a megoldások kérdése. Jövő héten lesz erről orientációs vita, és akkor születik meg majd a javaslatunk. Nos, szükségünk van mindezekre, hogy ismételten bizalmat helyezenek belénk. Köszönöm. Thank you. Köszönöm. Werner Langen. Köszönöm szépen, biztos úr, először is szeretném megköszönni, hogy oly sok munkát fejtett ki a végső szabályozás felé vezető úton, az eurozóna stabilizálásához vezető út, azonban nagyon hosszú. Három rövid kérdésem van. Először is a nemzetközi tárgyalások állása az emire tárgyában, különösen a nem pénzügyi garanciák biztonsága vállalatok számára a származékos időtekkel kapcsolatban. Második kérdésem, mikor áll elő javaslataival az árnyékbankok szabályozására vonatkozóan? A harmadsorban pedig milyen az egységes végrehajtási mechanizmus a versenyszabályok megállapodása tekintetében Almunia úrja a hatáskör, vagy elvesztette el, és aztán végül még kiindultunk-e abból, hogy nem az a cél, hogy a nyugdíj alapok vegyék át az üzemi ö, nyugdíjpénztárak szerepkörét, és miképpen kívánják stabilizálni ezt a kört. Elnézést, de az utolsó gondolatot nem értettem. Akkor, tehát az üzemi kiegészítő nyugdíjpénztárak és a, nagy, és a nyugdíj alapokra vonatkozóan átláthatósági leírások születnek-e, és megszigorítják ezekre vonatkozó leírásaikat? J'avais un problème de traduction. Je, euh, je, sur la question des négociations internationales liées à EMIR. Nos, ami az emirrel kapcsolatos nemzetközi ö, tárgyásokat illeti, egy korábbi kérdése kapcsán elmondtam, hogy hogy áll a helyzet és hogy miért nem csak az amerikaiak és az európaiak között, hanem a regulátorok közötti munkára is szükség van, szükség van akik Hongkongban május 29-én ülnek össze. A CFTC álláspontja miatt nehéz a helyzet. Én pedig július elején találkozom a CFTC elnökével pontosan ebben a témában, ami az árnyékbankolást illeti a javaslat megszületik majd, beleértve egy első jogalkotói javaslatot is június hónap folyamán. Közlemény első jogalkotói javaslat. Ami a hivatásos nyugdíjalapokat illeti, és amelyek nagyon fontosak a gazdaság hosszú távú finanszírozása szempontjából, mert ugye ez nagyon sok mindent érint, sok-sok területet. Nagyon odafigyelek majd. Az év eleje előtt jogalkotói törvényjavaslatot fogok megfogalmazni, a nyugdíjalapok felügyeletéről, kezeléséről, stb. Hogy aztán a konkrét javaslatokkal élhessek, mert most még nincsenek a kezemben a megfelelő konkrétumok ehhez. Frankfurtban is azt mondták, hogy sokkal több időre van szükségük, hogy elemezhessenek. Komolyan, mert nem akarunk improvizálni, szeretnénk ezt a két dolgot elválasztani, és aztán a, az átláthatóság, a felügyelet, az irányítás vonatkozásában megfelelő munkát végezhessünk. Köszönöm szépen. Well, we can ask... No. Majd Almuniorot holnap megkérdezgetjük, kikérdezzük. A, a Dexia Bank és a Vestelbi ügyében a struktúrálást a versenyügyi biztos hatáskörbe tartozott. Vajon ez a hatáskör változik majd? Euh, ma, ma réponse est oui. Ah. Vous voyez un peu, la, voyez un peu le, le, succès que j'aurais si je disais que... Hát micsoda sikerem lenne, ha azt mondanám, hogy megszületnek a reformok, ettől kezdve semmi munkám nem lesz. Nem, lesz még egy kis feladat a csomag keretén belül. Lesz még szükség egy utolsó megoldású finanszírozásra az állami alapokból, úgyhogy ez a szabály továbbra is él majd, és hát majd meglátjuk, hogy mi a helyzet a versenyterületén. De ezt azért még bőven munkánk. Szerintem nem nagyon írhatjuk át a szerződést egy irányelve. Az utolsó három kérdést csoportban szeretném, ha feltennék. Annie Derodi és Oli Schmidt egy-egy percet kapnak. Kérem szépen, ne kiabáljanak be, adjuk meg a lehetőséget a kollégáknak. Ani, Vodi, és aztán Ole, aztán a biztos úr válaszol. Köszönöm szépen! Elnök asszony, jó napot kívánok, biztos úr. Gondolom, hogy ö, nagyon figyelmesen követi a nehéz tárgyalásokat a tanácson belül. Ö, 11 tagállam döntött úgy, hogy megerősített együttműködésben ö, folytatja a munkát a, a pénzügyi tranzakciós adó témájában. Ugyanakkor ö, azt tapasztaljuk, hogy jelentős erőfeszítéseket tesz az iparág hogy ezt az adót bűnvakként állítsa fel és gyöngítse. Nos, a kérdésem, ha ön is osztja ezeket a megfogalmazott aggályokat, még mindig támogatja az adó bevezetését? Hogy, ha, hogy azok között van-e ön is, akik azt mondják, hogy az adó elképzelhető, hogy negatívan befolyásolja majd a pénzügyi stabilitást. Vagy pedig azok közé tartozik, akik ezzel szemben azt mondják, hogy az adó a pénzügyi stabilitáshoz fog hozzájárulni. Nos, Podimata mondja, elnézést, biztos úr, minden kérdést meghallgatunk először. Rudy Kratzer, if you put... Rodi Kratzer, Három kérdést egyszerre kell föltenni, mert aztán másképp nem lenne ideje a biztosnak. Tehát elnézést. A vitarendszerek kapcsán, illetve a takarék szövetkezetek vonatkozásában szeretnék kiemelni egy konkrét témát, amelyről szólnék mert egyfajta bizonytalanság érzékelhető azokban a tagállamokban, ahol, illetve régiókban, amelyek periférikus helyzetűek. És a központi bankok problémái itt még jobban érzékelhetőek, még súlyosabbak. Lehet-e befolyással lenni? Van-e valamilyen mechanizmus vagy rendszer, mely e bizonytalanságokat és az egyensúly hiányt helyreállítaná, illetve orvosolná. Biztos úr azt ígérte az előső, első meghallgatásán, hogy szabályozni fog, és tett is ilyen lépéseket, efelől nincs kétség. De mielőtt elhagyja hibátalát, meg tudná ígérni, hogy akkumulatív hatásvizsgálatot végeznek, mert ön is megérdemli, meg mi, jogalkotók is, meg a, a közvélemény is, meg a pénzügyi piac is megérdemli egy ilyen hatásvizsgálat elvégez, elvégzését. Úgyhogy ezt megígérném, mielőtt befejezi hivatalát, hogy ezt tető alá hozzam, mert mi ebben segítenénk. Köszönöm. Biztos úr. Három gyors kérdés, három gyors válasz. Aztán pedig egyszer majd visszatérek, hogy folytassuk az eszmecserét. Nézzük az FTT-t. Az álláspontom nem változott, ahogy a bizottság javasolta ezt a pénzügyi tranzakciós adót, és ugye a bizottságnak én is részét képezem, ez e, technikai szempontból elfogadható, e, politikai szempontból e, politikai szempontból igazságos, és gazdasági szempontból pedig megoldható. A miniszterek tanácsa elé kerül nem sokára a kérdés, de technikai szempontból, de szakmai szempontból ez nem gond, hiszen elég alacsony a adókulcs, szerintem a pénzügyi piacok el tudják ezt viselni, mert az adófizetők nagyon sokat tettek az elmúlt öt évben, és szerintem erkölcsi, politikai szempontból pedig helyes. Rácz asszony, igen, a felaprózódás veszélye fennáll. Odafigyelünk az egységes piacra, a konjunkturális vagy kivételes intézkedéseken túl, természetesen nagyon fontos az, hogy az egységes piacon belül a szabad tőke áramlást meg ö, biztosítsuk, tehát ezt garantáljuk. Nos, a felaprozódás veszélyét mindenképpen minimalizálni kell, tehát a bankok bankrendszer felaprózódását meg kell akadályozni. Nem régiben bizonyos helyeken a bankrendszer teljesen felbomlott, aztán sok helyes állami, vagy tagállami kézbe adtunk vissza dolgokat, és az EKB felépése is nagyon fontos volt ezek, ezekben az esetekben, tehát mint egy újra született a bank közi rendszer, tehát odafigyelünk, mint említettem, az egységes piacra. Paul Schmidtnek azt válaszolnám, hogy igen. Igen. Most, hogy már látszik úgy nagyjából, hogy hogy néznek ki ezek a jogszabályok, és a tartalmukat is ismerjük, és bizonyos esetekben el kell mondjam, hogy kezdetben nem úgy nézett ki, hogy pontosan erről fognak szólni ezek a, ezek a jogszabályok. Például a Bázel 3 esetében voltak fejlemények, úgy érzem, hogy objektív, konkrét elemek alapján képes vagyok ezt megtenni, tehát egy ilyen globális egy globális hatástanulmányt igenis ki tudok, el tudok készíteni. Most már egészséges és biztos alapokon nyugszanak a bankok. és azt hiszem, hogy ez egyfajta versenyképességi előnyel is jár, de mindenképpen elvégzem ezt a tanulmányt, hiszen itt az ideje, hogy ezt megtegyük. Okay, that's... Elnök? Rendben. Ezzel zárjuk. A biztos úrnak Amsterdamba kell utazni, holnap meg tízkor kezdünk. Köszönöm.